Okay, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, folytatjuk a márciusi INTA szakbizottsági ülésünket, és a 13-as, illetve 14-es uh, napirendi pontokról tartunk most egy uh, együttes vitát, vagy közös vitát. Ugye itt az általános preferencia kedvezményekről van szó. Méghozzá a különböző eredet eh, szabályok kumulálásáról Norvégia és Svájc vonatkozásában. TCN Vegin az előadónk, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, két technikai dossziét kell ismertetnem, de ezek nagyon fontosak a közös kereskedelmi politika megvalósításához, és az európai országok számára nagyon fontos Norvégiával és Svájccal kötött megállapodásokról van szó, az általános kedvezmény van szó. A származási szabályok esetében a haszonélvező országok Európába úgy fognak tudni exportálni, hogy a GSP kedvezményeket igénybe vehetik ezzel a két aktussal Svájc, illetve Norvégia vonatkozásában hogyha európai, illetve svájci vagy norvég összetevőkből állnak a termékek, akkor azok részesülnek a kedvezményekben. Az AREX új rendszer a származás igazolásról egy új nyilatkozatot tesz lehetővé. az Európai Unió, Svájc, illetve Norvégia között levélváltás között, történt. A parlamentnek jóvá kell hagynia a megállapodást, és ez lehetővé teszi majd a jó kereskedelmi kapcsolatokat. Nagyon hasonló a Törökországgal kötött megállapodás, csak hogy ott a vám egyezmény az Európai Unióval nem szükségeltet külön jóváhagyást a parlament részéről, az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján Svájc és Norvégia vonatkozásában azonban erre a jóváhagyásra szükség van. Bízom benne, hogy ez hamar meg fog történni. Elnök, köszönöm szépen. Most az Európai Bizottságnak adnám meg a szót Fernando Perol de Picnic úrnak, aki a Vám és főigazgatóságtól érkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából nagyon keveset tudok hozzáadni Begen asszony nagyon pontos ismertetéséhez. 2001-ben írtuk alá a két megállapodást, amelyeknek az új megállapodások a helyébe lépnek, és az új származási szabályok bevezetése itt a lényeg, alapvetően a származás kumuláció vonatkozásában eh, Európai Unió, Svájc, Norvégia, illetve Törökország eh, esetében is így van ez. Az általános eh, preferencia rendszerben résztvevő minden országra vonatkoznak ezek az új kumulációs szabályok. Ami a származás igazolást illeti, az új úgynevezett REX rendszer megkönnyíti a származás igazolást a regisztrált exportőrök esetében tehát nem lesz már szükség a hagyományos származás nyilatkozatokra. Ami a menetrendet illeti, az új REX rendszer az Európai Unióban Svájcban és Norvégiában, illetve Törökországban idén január 1-től működőképes. Ez azt jelenti, hogy mihelyt ezt a javaslatot el tudjuk fogadni, a kereskedők élete meg fog könnyebbedni, és gördülékenyebb lesz a tranzakció három régió között. Köszönöm. Köszönöm, Pabrik úr nincs itt, van-e valaki, aki helyettesíti? Godléve kollega, tessék. mint koordinátor. Sajnos Publix úr nincs itt. Egyébként ma van a születésnapja. Biztos van ennek valami köze a hiányzásához. Tennék néhány észrevételt a két jelentéstervezettel kapcsolatban, nagyon röviden. Először is Publix úr köszönetet mond Begin asszonynak nagyon szakmai ügyben készült két jó jelentésért és az együttműködésért. Elfben Norvégiával és Svájccal azért tárgyalták újra a megállapodásokat, hogy a GSP 2010-es reformjának a következményeit figyelembe vegyék. A jelentéstevővel egyetértve támogatjuk a két új megállapodást, ugye a származási igazolásról, egy új rendszer, a REX rendszer került bevezetésre, és fontos lenne, hogy a kereskedelemben ne legyenek fennakadások. A másik pedig Törökország figyelembevétele az új kumulációs szabályokba lehetővé fogja tenni, hogy az EU, Norvégia, Svájc és Törökország között könnyebb legyen a kereskedelem. Tudhatjuk, hogy a kereskedelem szintje nem optimális, hogy fontos fontos, hogy a kommunikációs és együttműködési csatornák nyitva álljanak Törökország felé is az ilyen technikai ügyekben. Köszönjük a jó munkát az előadónak, köszönöm szépen. Nanti úr, szocialisták Köszönöm szépen, elnök úr. mindenket köszönetet szeretnék mondani Begin képviselő asszonynak az elvégzett munkáért. Ez két nagyon technikai, szakmai jellegű megállapodás Norvégiával és Svájccal, ami lehetővé teszi kölcsönösségi alapon, hogy a GESP rendszer haszonélvező országúi az új származási szabályokat alkalmazhassák. A GSP szabályokat az EU-ban 2010-ben megreformált formában vezették be Norvégia és Svájc saját jogrendjüket is átalakították, és így ez a megállapodás megköttethetett, ami Törökországot illeti, ott nincs szükség ilyen külön megállapodásra a vámegyezmény alapján. Az új rendszer szerint az EU, Svájc, Norvégia, Törökország a rendszerben résztvevő országokból felhasználhatnak összetevőket és GSP kedvezményekkel exportálhatnak az Európai Unióba ki szeretném használni az alkalmat, hogy most itt van az Európai Bizottság, és feltennék egy kérdést. Tegnap volt egy érdekes felvetés az Európai Unió és az Egyesült Királyság között jövőbeli kapcsolatokról, és az egyik kérdés pontosan az volt, hogy mi lesz a származási szabályokkal, milyen megállapodást lehet kötni az Egyesült Királysággal, talán ö, hasonlót azokhoz, amiről most ö, szó van ami az Egyesült Királyság fellépését illeti, érdekes lenne felvetni, hogy mi lesz velük a fejlődő országok vonatkozásában. Bízom benne, hogy hamar el tudjuk fogadni nagy többséggel ezt a két jelentés tervezetet. Köszönöm szépen, hát nincsenek még itt az árnyék jelentéstevők, más pedig nem kért szót, úgyhogy a bizottságnak visszaadnám a lehetőséget, hogy bármilyen hozzáfűzést tegyen az eddig elhangzottakhoz. Köszönöm, elnök úr! Tulajdonképpen csak köszönetet szeretnék mondani a nagyon pontos expozéért és a kötelezettségek, illetve azok tartalmának, javaslat tartalmának a pontos bemutatásáért. Nagyon fontos kérdések hangzottak el, valóban az Egyesült Királysággal való jövőbeni kereskedelmi kapcsolatainkat illetően. Ezek a jövőbeni kapcsolatokra vonatkoznak, és természetesen az Európai Tanács mai, illetve hónapi ülésén és a kereskedelmi kérdések kontextusában ez napirendre fog kerülni. Attól függően, hogy szabadkereskedelmi megállapodás keretében, vagy más megállapodás keretében zajlik majd a kereskedelem, a származási szabályok más-más szerepet játszhatnak. Tehát az, hogy legyen a preferenciális kereskedelmi megállapodás állít, általában lenne, és akkor a származási szabályokat is ilyen ennek megfelelően rögzítenék. De jelen pillanatban még nem tudjuk ezt előrevetíteni, meglátjuk a következő hetekben mi történik, ahogyan majd haladunk előre a tárgyalásokkal, egyre többet fogunk tudni. Köszönöm. Elnök, hát valóban érdekes időke, időket élünk. Köszönöm. Akkor jelentéstevőnknek igen, asszonynak visszaadom a szót. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak is a hozzászólásaikért. Nincs semmi hozzátenni való. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szakmai dosszié és nagyon korán reggel is van még. Mm, Hamarosan a plenárisra jut az ügy, bízom benne, hogy sikerül hamar világos szabályokat bevezetni a vállalkozóink érdekében is. Köszönöm. Köszönöm. A határidők az április 4-i időpontot jegyezik meg, eddig lehet benyújtani a módosító indítványokat, és az elfogadás pedig áprilisi következő ülésünkön lesz esedékes. Ahogyan pedig a raportőr is kívánta, minél gyorsabban szeretnénk előre jutni, tehát a május, májusi első vagy második plenárisan fogjuk szavazásra bocsátani ezt a dossziét. Mehetünk akkor tovább. Ez a 15-ös napirendi pontunk. Sajnos nincs még jelen az előadó, jelentéstevő, de bízom benne, hogy hamarosan megérkezik Maria Arena, mert ha nem, akkor vicceket kezdek el mesélni sajnos. Vagy esetleg egy rövid szünetet tartunk, 5 percben. So, break is over. And... Uh, Vége a szünetnek, kedves kollégák. Úgyhogy a 15-ös napirendi ponttal folytatjuk. A DEVE szakbizottság számára egy véleménytervezetről van szó, a természeti erőforrásokkal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás a fejlődő országokban, tekintettel az erdőkre. Nagyon sokat vitáztunk már a fejlődő országokbeli erdők kérdéséről, kérdésében számos értekezlet keretében és az önkéntes partnerségi megállapodásról a FLECTI cselekvési terv kontextusában nyilván azokra az országokra vonatkozóan, akik ennek részes felei, és a fejlődő országokban az erdőírtások kérdéséről is egyaránt sokat vitáztunk már. Tehát ez egy nagyon lényeges, nagyon fontos kérdés, és a GSP plusz rendszerrel és az abból azzal együtt járó kötelezettségvállalásokkal is összefüggésben áll. Maria Arena az előadó, és meg is adom neki a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az erdőírtás, illetve az erdők állapotának a romlása, az illegális fa kitermelés nagyon sok országot sújt, olyan országokat, amelyekkel az Európai Uniónak kereskedelmi kapcsolatai vannak, ezért a szakbizottságunknak mindenképpen fel kell lépnie az erdőírtás jelensége ellen. Az éghajlatváltozás tovább rontja, rontja, illetve a biodiverzitást is az erdőírtás, és 1,6 milliárd embernek a megélhetését veszélyezteti, ugyanakkor a korrupció, az erőszak táptalaja, illetve az emberi jogok megsértésének is az erdőírtás, az illegális fakitermelés különböző tényezők miatt ö, ö, érvényesül továbbra is, és ezek összefüggnek a kereskedelemmel. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió értékei megjelenjenek a kereskedelemben, a fenntartható fejlődés hosszú távú célja is. Az Európai Unió a legnagyobb szolgáltatás exportőr és importőr a világban, így hozzá kell járulnunk egy átláthatóbb és felelősebb természeti erőforrás kezeléshez az erdők esetében. Ugye láthattuk, hogy a konfliktusos ércek, ásványkincsek esetében milyen hatása tudott lenni a felé fellépésünknek. De jogi kötelezettség is, hogy fellépjünk, ugyanis a bíróság az Európai Unió Szingapur megállapodással kapcsolatban kimondta, hogy az Európai Uniónak kötelessége a környezet minőségének megvédése, illetve a felelős ásványkincs gazdálkodás és természeti erőforrás gazdálkodás a világban, és ez közvetlenül kötődik tartozik a mi feladatkörünkhöz itt a szakbizottságban. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikájában nagyobb következetességet mutasson, a korrupció ellen fellépjen, és az erdőírtást is üldözze az illegális fakitermeléssel szemben a FLECT rendelet, a faanyag rendelet és az önkéntes partnerségi megállapodás keretében is fellépett már. Mindezeknek a megfelelő felülvizsgálatára sort kell keríteni annak érdekében, hogy az EU kötelezettségekhez és a nemzetközi elvárásokhoz igazodjunk. Ugyanakkor 2017-ben se saját kezdeményezésű jelentésében a parlament a pálmaolajjal kapcsolatban is kimondta, hogy konkrét szabályozási kezdeményezésekre van szükség ahhoz, hogy semmilyen pénzügyi támogatás ne juthasson az illegális kitermelési láncba ugyanakkor tudjuk, hogy 80%-a az erdőírtásnak a világon a mezőgazdaság miatt történik. A, a szakértők szerint a lakók földhöz való jogát is megsértik nagyon riasztó számokat hallhatunk különösen azzal kapcsolatban, hogy a pálmaolaj, a marhahús, a szója, a gumi, a kakaó export mennyire kötődik az erdőírtáshoz. Nagyon fontos a biodiverzitás a termelő országokban, Indonéziában a pálmaolaj és a fakitermelés a legfőbb motorja az erdőírtásnak. Malajziában a pálmaolaj miatt írtják az erdőt Kongóban a gumi termelés és a pálmaolaj miatt, Brazíliában a szója és az állattenyésztés az oka szinte a teljes erdőírtásnak. Nagyon nagy része az erdőírtásnak illegális volt az elmúlt évtizedben Brazíliában. Nagyon fontos lenne a megelőzés és a korrupció elleni fellépés. Argentina, Bolívia, Paraguay szinte szintén megszenvedik a szója és az állattenyésztés miatti erdőírtást. Ilyen körülmények között az EU-nak és a Mercosurnak a mm, kockázatot jelentő termékek terén fel kell lépnie, fenntartható megállapodásokat, mechanizmusokat kell kialakítania, és végső esetre szankciókat bevezetni. Japán különleges kihívást jelent, mert a negyedik legnagyobb fa importőr, és ennek a faanyagnak nagy része illegális lehet. A az illegális fa kitermelés ellen önkéntesen tudna fellépni olyan kockázatos helyzet alakult ki, ami miatt a fenntartható fejlődési együttműködésben felelősebben kell fellépnünk. 2013-ban a bizottság egy jelentést tett közé, mi szerint 90 és 2008 között az Európai Unió a legnagyobb nettó importőre volt a erdőírtásból származó termékeknek szója, faanyag, pálmaolaj, ami jelen, a, mint jelentős importőr az Európai Uniónak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel a kereskedelemben, a befektetésben rendelkezésre álló eszközöket jobban kell használni, ahogy az elnök úr is mondta, a GSP rendszer keretében a szabadkereskedelmi megállapodásokat meg kell erősíteni, és új eszközökre van szükség, például az erdőket veszélyeztető mezőgazdasági termékekre vonatkozóan nagyon bízom benne, hogy a kollégákkal együtt ö, sikerül olyan ajánlást tenni, ami ö, a kockázatok, a veszélyek szintjén van. Ebben a szakbizottságban komoly munkát végeztünk eddig is, remélem, hogy ezt tudjuk folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is az árnyék jelentéstevőknek, majd pedig a DEVE előadójának adok szót, tehát Wes képviselő kap szót először. Köszönöm szépen, elnök úr. Ruás a nevem, mint az utca többes száma, de értettem, hogy mire gondol, bár nem helyesen ejtette ki a nevemet. Mariának először is szeretnék köszönetet mondani. Gostaria mais de, de ouvir-me, de qualquer maneira vou fazer algumas breves considerações. Ez az első eszmecsere itt erről a témáról, és egy pár dolgot szeretnék elmondani. Először is emlékeztetnék arra, hogy területünknek, felső területünknek az egyharmada erdővel fedett, ami azonban csak 4%-át teszi ki a globális erdőknek, tehát 96%-a az erdőknek az EU-n kívül található, ahol ugyanúgy nagyon sok probléma merül föl. Mi által? Hát azért, mert nem kontrollált, nem ellenőrzött, nagyon sokszor illegális fakitermelés zajlik. Nyilván ezek mögött kereskedelmi érdekek húzódnak meg, a fa felhasználása, de ne felejtsük el, hogy itt elsősorban a klímaváltozásra gyakorolt hatás is nagyon lényeges. A gazdas erdőgazdálkodási politika erre még nem tud választ adni, de köthetünk olyan megállapodásokat, sőt egy közös átfogó stratégiát is tető alá hozhatnánk, amely jó hatása lenne az erdőgazdálkodásra. Fontos, hogy ez fenntartható legyen, ez az erdőgazdálkodás, amely óvja az ökoszisztémákat, amelyek egyediek, ezeket ugye objektív kritériumokkal bizonyítani is tudjuk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében is, hogy ezeket az erdőket fenntartható módon használják, a gazdálkodásuk, az erdőgazdálkodás fenntartható legyen. És a FLECT megállapodásra is szeretnék utalni, valamint az önkéntes partnerségi megállapodásokra. Hogy ez több mint 15 éve létező eszköz, ezáltal felelősségteljes erdőgazdálkodást lehet folytatni. És ezt a kereskedelmi és külpolitikánkban is mindig újra és újra hangsúlyoznunk kell. Az import és az export engedélyeket is figyelnünk kell. Indi, Indonéziát említeném, ahol ugyan vannak már szabályok, de ezek csak 2016 őszén léptek életbe. És a kiviteli engedélyek 930 ezerre vonatkoznak, tehát egy milliárd szinte, ami az EU-ba irányuló importnak a 25%-át teszi ki. Azt gondolom, hogy az EU útörő szerepet játszhatna, hogyha transzparens erdőgazdálkodást igyekszünk megvalósítani, és az ENSZ is sikra szállhatna ezért. A flekték cselekvési terv az egyik legfontosabb momentum itt az illegális fatik kitermelésben és a faáruk forgalmazásában, és több megállapodást kellene kötnünk a, az előállító országokkal. Itt az EU-n belül nagyon fontos szerepet kell szánnunk ennek a témának, különösen most, amikor a 2018-tól 22-ig tartó stratégiai időszakot próbáljuk körvonalazni. Minden megállapodásunkban, kereskedelmi és külpolitikai megállapodásunkban tulajdonképpen standard jellegű a részét kellene, hogy képezze ez a témakör. Módosítókat is be fogunk majd nyújtani. Egyelőre köszönöm szépen ezt a tervezetet. Köszönöm szépen, Ruás úr, most már helyesen mondom. Az ALDE nevében kap szót a következő képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm a jelentéstevő asszonynak a munkát és ezt a beszámolót. Az ALDE frakció nevében szeretnék hozzászólni a témához, hiszen az illegális fakitermelés egy rendkívüli jelentőségű téma, ahogyan el is hangzott, hogy ennek is lesz jelentős hatása a klímaváltozásra, éppen ezért nagy az érdeklődés iránta. Valóban döntő az, hogy fenntartható módon gazdálkodjanak az erdőkkel, és ezért részünkről is helyes téma és helyes lépés az, hogyha ezt a kereskedelmi megállapodásokba integrálandó témának tartjuk. Egy nagyon fontos aspektus még az, hogy megvalósítható követelményeket támaszunk, tehát megvalósítható rendelkezéseket fogalmazzunk meg, amely a jog végrehajtását illetően is sikerrel jár. Tehát arra kellene majd koncentrálnunk, hogy ne egyfajta színes csokkor legyen, amit összehozunk, hanem környezetvédelmi sztenderdekre koncentráljunk, az eredet megjelölést, a címkézést pontosan rögzítsük és betartassuk, hogy ezeket ne lehessen kikerülni, és egyéb rendelkezések esetében is célki, célra vezetően kellene ezeket meghatároznunk. Még egyszer mondom, annak érdekében, hogy ez jogi szempontból megvalósítható, átültethető legyen. Ezért örülök, hogy együtt tudunk működni, és bízom benne, hogy sikeresek is leszünk. Köszönöm, mondja az elnök. A zöldek és a QN nev, nevében úgy látom nincs itt senki, de mégis Helmut itt van. Igen, Sánchez képviselőt képviselem, helyettesítem, mert ő nem tud itt lenni, de ebben a nagyon fontos témában szeretett volna ő is hozzászólni. Úgyhogy egyetértek, Ruás Sánchez köszönetet mond, mert egy nagyon problematikus és fontos körül van szó, és a FLECT rendszernek az előnyei tulajdonképpen a jó pontjai a helyes irányba mutatnak. Azon kell most gondolkodni, hogy hogyan lehet eh, az erdőgazdálkodást valóban, és eh, eh, az természeti erőforrásokra is tekintettel fenntarthatóbban keresztül vinni. A 8,8 milliós hektárnyi terület, amely kivágásra kerül, óriási volumen, de nem szabad elfelejteni a flekti cselekvési term, tervet, És hogyha nincs elszámoltathatóság az országok részéről, akkor az EU-nak itt lépni kell. Tekintettel az erdőírtásra és a fa termékek kereskedésére, exportra, importra egyaránt. És Rula Sanchez kiemeli azt is, hogy a civil társadalommal, az érintett bizonyos országokban élő őshonos lakossággal is egyeztetni kell, be kell őket is vonni ebbe a folyamatba. Ezeknek a konzultációknak, megbeszéléseknek óriási jelentősége van, hiszen a döntések szabadságát húzza alá. A veleménytervezetben vannak olyan aspektusok, amelyek a helyes irányba mutatnak, véleményünk szerint, és éppen ezért várjuk az együttműködést a következő hetekben a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel egyaránt. Elnök, köszönöm. Most pedig a Deve nevében adom meg Heidi Hatalának a szót. Köszönöm szépen. Örömmel hallom, hogy a DEVE mellett az INTA és az MV is úgy döntött, hogy véleményt készít a témában. Különös tekintettel az mv vel való együttműködésre szeretném elmondani, hogy ez 54-es cikk alapján történik. Tehát valóban egy nagyon ö, egyértelmű elhatárolás van a két szakbizottság illetékészsége között miközben fontos impulzusokat tudnak adni ehhez a saját kezdeményezésű jelentéshez, amely nagyon-nagyon időszerű. Ne felejtsük el, hogy a bizottság felhívta a parlamentet is, hogy cselekvési tervet készítsen az erdőításokra vonatkozóan. Múlt pénteken a bizottság ki is adott egy megvalósíthatósági tanulmás, tanulmányt, tekintettel erre a cselekvési tervre, és ebből azt a következtetést vonhatjuk le, mármint a megvalósítható, megvalósíthatósági tanulmányról, ami pénteken jelent meg, hogy számos opció mutatkozik a tekintetben, hogy milyen ajánlásokat lehetne megfogalmazni, illetve megvalósítani az erdőírtás visszaszorítását illetően. Nyilván a leghatékonyabb és ami az INTA szakbizottság illetékességi körébe tartozna, az volna, hogy kötelező jó gondossági elvet nyomon követő, illetve rögzítő felépésekre volna szükség. Ezeket várnánk, ezekre várnánk javaslatokat. És el kell persze ismerni a FLECT önkéntes partnerségi megállapodási folyamat, eredményeit is, és az INTA ezt is megfogalmazhatja. Azt hiszem 16 ilyen ÖPM létezik, az administratív források pedig nem megfelelőek a bizottságnál annak érdekében, hogy ezeket valóban meg is valósítsák. A fenntartható ellátási láncok kérdése nagyban összefügg azzal a tényel, hogy az erdők különböző értékeket tudnak előállítani, és értéket is hozzáadni. Tehát nem csak a helyi lakosság és az őslakosság számára jelentenek sokat az erdők, hanem hogyha egy fenntartható erdőgazdálkodást tudnánk tető hozni a partnerországokkal, amelyek a fenntartható munkahelyeket szolgálnák, főleg azok számára, akik közel élnek az erdőkhöz, akkor azt gondolom, hogy ez az Európai Uniónak a fejlesztési céljaival abszolút összevágna. Figyelnünk kell persze a nagy ültetvényekre is, és azoknak az egyre romló hatásait az erdőkre, hiszen sokszor kivágják az erdőket azért, hogy nyerjenek ilyen területeket. De azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a helyi lakosság hogyan ösztönözhető arra, hogy megóvja az erdőket, miközben gazdasági előnyt tud kovácsolni belőlük. kockázatnak vannak kitéve, veszélyeztetve vannak az erdők, hiszen nem helyesen gazdálkodnak velük, ez viszont sokszor kormányzati politikával áll összefüggésben. Tehát, hogyha a gazdasági aspektusokat is rögzítenénk, ahogyan Maria Arena is javasolja ezt a kereskedelmi megállapodásokban, a megfelelő fejezetekben, ez kiváló kezdeményezés volna. Láttuk most már hogy milyen reakciók érkeznek a pálmaolaj termelő országok részéről az Európai Unió irányába. Így most már a szabadkereskedelmi partnereinket ösztönözhetjük arra, hogy biztosítsák, hogy az erdőgazdálkodási gyakorlataik nem gyorsítják fel az erdőpusztulást és az erdőírtást. ösztönzőket kellene teremteni a fenntartható élettereknek a megtartása érdekében. Mert ez a két dolog igazából nem áll szemben egymással, sőt kiegészíti egymást. Úgyhogy remélem, hogy végül egy nagyon erős jelentést tudunk megalkodni közösen az Intával, és ez a bizottságot utána arra készteti, hogy elő is készítse a cselekvési tervet az erdőírtással és az erdőpusztulással kapcsolatosan. Elnök, köszönöm. Iná. Köszönöm szépen. Azt gondolom, egyrészt köszönöm a jelentést. Egy aspektust szeretnék én is aláhúzni, amit az Aldétól érkező kollega is említett már, hiszen itt a, az intézkedéseknek a betartásáról volt szó, illetve a végrehajtásnak az ellenőrzéséről. A tanúsítványok, amelyek ugye, arról adnak igazolást, hogy legális módon gazdálkodnak egy-egy erdővel, Hát, de tekintetben nincs megfelelő mennyiségű információnk ezekkel kapcsolatban, és ez mit jelent? Hát az, hogy megérkezik ez a faanyag a piacunkon, rajta van a korrekt címke, de mégsem mondható el, hogy fenntartható ültetvényekről érkező faanyagról van szó. Ezt azért emelném ki, mert ezt rendkívül fontos aspektusnak tartom. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adok szót jól ismert partnerünknek, Madlennek. Van valamiféle iránymutatás a bizottság részéről a parlament felé, amire oda kellene figyelnünk? Köszönöm szépen, tudom, hogy megpróbált elkerülni a családi nemem kiejtését. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk a szakbizottságban. Köszönöm szépen, Aréna a kolléganő jelentését. Nagyon fontos az erdők kérdése és a kapcsolódás a kereskedelemhez. Az erdők nagyon jó példája annak, hogy a, a fenntartható menedzsmentjét hogyan kell kezelni a természeti erőforrásoknak. Az Európai Unió nagyon fontos exportőr és importőr és erdészeti termékek kapcsán. Az EU-s piacon nagy igény van az erészeti termékekre. A FLAG, a nevű kezdeményezés is erre irányul. Fentartható fejlesztési fejezetek az Európai Unióban kitértek az illegális fakivágásra. És most pedig nagyon fontos ennek a keretnek a monitoringja, megvalósítása illetve a TSE fejezet megvalósítása, ami jelentős tervezetet illeti az erdészeti kockázati termékek kérdése kapcsán. Ez lehet, hogy a nemzetközi kötelezettségénk ellen áll összhangban. Az óvintézkedések kérdés elővigyázatosságában nagyon fontos, különösen a textilipárban a parlament elfogadta az irányelvet, amely a nagy cégeket arra kötelezi ettől az évből, hogy a jelentőseikbe vigyenek bele szociális és környezetvédelmi szempontokat. Meglátjuk majd, hogy ezt a jogalkotást hogyan sikerül megvalósítani, illetve hogy a nagyobb átláthatóság eléri el a célt. Nagyon fontos az erdőgazdálkodás felelősségteljes megfelelő menedzsmentje a fejlődő országokban. A DEVE szakbizottság jelentéstevője utalt nem régi tanulmányokra, az erdőkivágásokról, a pálmaolaj fenntartóthatóságáról. A bizottság természetesen mind a két tanulmányt értékelni fogja, illetve más inputokat is, ami a lehetséges jövőben EU-s fellépéseket illeti az erdőkiírtás ellen. Mégül pedig jegyeztük azt, hogy számos pont igen technikai jellegű, de szívesen bekapcsolódunk bilaterálisan az egyeztetésbe, majd az ülés után. Köszönöm. Thanks a lot, uh, on the... Köszönöm. Ami a flagdet illeti, tudna példát mondani arra, hogy mi a tapasztalat a flagdel kapcsolatban? Um, I will pass on. Átadom a szót a kollégának, én a DG kereskedelmet képviselem, a DEFCO-val uh, szorosan együtt működünk és a DEFCO beli kolléganőmnek adom meg a szót. Maria Bachtának hívnak, a DG DEFCO-t képviselem, hogyha jól értettem. A kérdés azzal kapcsolatban, hogy hány ország exportál már most is flagged tanúsítvány rendelkező fát. Majdnem 40 engedélyt adtak ki egy milliárd dollár értékben. Számítunk rá, hogy Gána csatlakozik a flag engedélyen rendelkező országú csoportjához, lehet, hogy még nem ebben az évben a cél az, hogy a jövőben Gánából is legyen engedély. Beszélne arról, hogy miért tart ez a folyamat így sokáig. Ez egy érdekes kérdés. Kihívások a 20 időt van, igen, meg volt az első, a BPL-t aláírta 2009-ben, Indonézia sokkal később csatlakozott, időközben van további kilenc ország, amelyek a, a BPA-kat megvalósítják, és hat tagországgal tárgyalunk, beleértve Afrikát, dél ázsiát és Latin-Amerikát. A FLECT és a VPA-k e nem csak kereskedelemről szólnak, hanem kormányzásról is. Sok kihívást rejt ez a kontextus. Szeretnénk javítani a governance-en, az átláthatóságon, a részvételen, a felelősségre vonhatóságon, ezek a témája a jelentésnek és a körülmények eh, nem mindig igazán segítőek olyan országokban dolgozunk, mint például Demokratikus Kongói Köztársaság, itt jelenleg a fát a konfliktushoz kötik, Nagyon fontos a párbeszédnek teret nyitni a kormányzásról, de természetesen ez nagyon hosszú időt vesz igénybe, mielőtt, besz, amíg beszélni tudunk a flag tengedélyen rendelkező fáról. A Libéria egy konfliktus utáni időszakot megélő ország, még mindig nagyon érzékeny, sérülékeny, szinte lehetetlen eredményeket elérni a rövid idő alatt. Jelenleg ezeken a kérdéseken dolgozunk, munkatervet szeretnénk kidolgozni a csekkösetek megvalósításához és a VPA-khoz, amelyet remélhetőleg az év végén be fogunk tudni mutatni majd az Európai Parlamentnek. Köszönöm, visszatérnénk a pálmaolaj kérdésére. Szólna néhány szót a bizottság a kemény reagálásról Indonézia és Malázia részéről ami az Európai Parlament döntését illeti, amiről Heidi Hautala is említést tett. Az erdőírtás egy nagyon bonyolult téma, Éppen ezért a bizottság megvalósíthatósági tanulmányokat kért, ezeket most tesszük közzé. És ez tanácsokat tartalmaz, majd arra nézze, hogy mi lenne a legjobb felépés. Malázia és Indonézia erőteljesen reagáltak, és a FLECT kontextusán belül megpróbálunk tovább beszélni arról, hogy hogyan tudunk áttérni a legális um, erdőkivágásra, az illegálistól. Ez egy nagyon érzékeny téma, nem csak az említett két országgal, hanem az Atlanti óceán másik oldalán található Brazíliával is. Solc úr, majd Heidi Hautal. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottságnak a két további magyarázatot. Felmerül a kérdés, hogy a kormányzás eh, bonyolult kérdése jelenlegi tárgyalások témája és bizonyos FTO-król, az erdőírtás pálmaolaj, meg Mercosur megállapodással kapcsolatban. Itt hol látnak lehetőséget arra, hogy mindez a tárgyalási folyamatba bekerülhessen? Nem elég az, hogy van egy TSD fejezetünk, hanem ezeket a konkrét, specifikus kihívásokat is figyelembe kell vennünk. amelyekkel bővítettük a kereskedelmi kapcsolatainkat. Az Orosz Föderációban is jelentősek az erdészeti kérdések, tehát hogy hol tartanak a um, kapcsolataink, illetve a felekmechanizmust hogyan tudjuk felhasználni a figyelemfelkeltésre és többek között. Köszönöm szépen a bizottságnak a magyarázatot. Van néhány további kérdésem. Ön joggal említett említette azt, hogy már most is vannak eszközök, és ezekről az eszközökről beszélünk. Lehet, hogy itt még van mit javítani. A vita tükrében, az eszmecsere tükrében, nekem az a benyomásom, hogy a kormányzással kapcsolatos kérdések és a közvetett földhasználati következményeket ezek az eszközök nem veszik figyelembe például az önkéntes partnersági megállapodások. Ez helyese így, tehát mit tehetnénk ezen a területen? Második kérdés. látják ezt azt, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás alkalmas arra, hogy fenntartható erdészeti eh, munkahelyeket teremtsen? Köszönöm. Ki szeretne először válaszolni? Az első kérdés én nem tudok két percen válaszolni, hogy a governance mennyire van benne a jelenlegi tárgyalásokban. Ez a téma a földmenedzsment kérdéséhez is kapcsolódik, és egy hosszú távú folyamatról van szó, a vita zajlik a két országgal, amelyekkel a pálmarról is tárgyalunk, tehát erre még nincsen válaszunk és a reakció egy része, amelyre ön utalt, Malázia, Indonézia esetében kihívásoknak a kereskedelmi vetületét tükrözzük, tehát nem diszkriminálhatunk bizonyos termékeket, és ha bizonyos intézkedéseket hozunk a pálmaolaj kapcsán, akkor ezek diszkrimináljuk ezt a terméket. Hát mindez világos, Indonéziával megoldást kell találnunk majd a pálmaolaj kérésére, és akkor meglátjuk azt, hogy EU-s belső szinten mit tudunk tenni, illetve mi lesz az FTA-kkal. Mária, talán a VPA kérdésére és a kormányzással még egy kicsit kitérhetne. Három kérdés hangzott el a VPA-kkal kapcsolatban. A kormányzás a legfőbb pillére a flag akciós cselekvési tervnek, és a legnagyobb kihívás is amely szemben állunk az engedélyek kiadásában. Az átláthatóság, beszámoltatóság, részvétel, korrupció elleni küzdelem, hány nagyon fontos elemek, partnerországokkal együttműködünk, megpróbáljuk elérni ezeket a problémánkat. Sem a FLEX, sem a VPA-k nem tudnak mindent megoldani, a fenntartható erdészeti gazdálkodás, erdőgazdálkodás nagyon fontos cél, és a VPA-kon keresztül megpróbálunk teret teremteni a párbeszédre, azért, hogy az összes érintett kapcsolatba lépessen egymással, és itt már most is számos előrelépést látunk, Például a jelenlegi tárgyalások Gajánával és Hondurasszal azt mutatják, hogy itt sikerült megállapodni mind a két országgal, azért, hogy egy diszkrimináció ellenes elv érvényesüljön a VPA-kban, ami a különböző érintetteteket érinti, beleértve az őslakosok javait, az őshonos népcsoportokat Gajánán, a földhasználatban, nagyon fontosak a szősoros népcsoportok, és az itt létrehozott mechanizmus lehetővé teszi azt a szősorosok számára azt, hogy megszólítsák ezeket a problémákat. A VPA-kat arra használjuk, hogy létrehozzunk egy teret ezekhez a, a, a problémákhoz. A VPA-k mint eszköz nem tudnak mindent megoldani. Köszönöm. Végül pedig a jelentéstevő kapszott. Köszönöm szépen. A mai vitában kiderült az, hogy milyen bonyolult ez a téma, illetve a globális megközelítés is körvonalazódott az erdőkivágások kapcsán. Az első pont, amit már elmondtam bevezetőmben, és az erdőírtás nem a, a fakereskedelméhez kapcsolódik, az illegális kereskedelemhez is. A jelenlegi rendelet érvényben van, ami az alkalmazást illeti, illetve a kísérő intézkedéseket, mint például a FLEC és az önkéntes partnerségek. De ezt nagyon fontos elmondani ami az illegális faexportot és feldolgozást illeti. Itt most a taxud nincsen jelen, az egyik oka annak, amiatt létrejöttek ezek az illegális fiókok, az Európai Unió határain túl lépően nem tudjuk kontrollálni az, hogyha ez, aki belép a területünkre. Néha ez meglep engem. Értem azt, hogy a jogalkotás a gyémánssal kapcsolatban Kimberlével kapcsolatban nehéz, hiszen a gyémántot könnyen el lehet elrejteni. A faágakat, amelyek egy kikötőbe kerülnek, például gondoljunk az Antwerpen kikötőre, én belga vagyok, ezt nehéz ugye eldugni a gyémántal ellentétben. És amikor ezek, ez bekerül az Európai Unió területére, hamis tanúsítványokkal, akkor felmel merül bennem a kérdés, a határ ellenőrzés hatékonyságának kérdése. Nem tudjuk ellenőrizni azokat, akik belépnek a területünkre. Nehezen tudjuk az illegális fatermékeket, ugyanúgy, ahogy a migránsokat sem. Tehát vannak olyan dolgok, amelyek jobban működnek, és vannak, amelyek nem. Nem sokat beszéltünk a közvetlen hatásokról az erdőkivágás kapcsán, kereskedelem közvetlen hatásairól, az a erdőkivágásokra, illetve a mezőgazdaságra. Beszéltünk a pálmaolajról, de beszélhetünk volna intenzív kultúrákról, mint a szója, illetve az állattenyésztés kérdéséről is. Azt gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodások, amelyekről most tárgyalunk, melyeket aláírni fogunk, nagyon érdekes eszközök arra, hogy ellensúlyozzuk az erdőkiirtások felgyorsulását. Nagyon fontos segítséget nyújtani egy jobb kormányzás felé az ott élő lakosságnak, ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti, az intenzív kultúrákat privilegizáljuk, amelyek nem ösztönzik a lakosságot arra, hogy eladják a földterületeket, ahelyett, hogy ezt megfelelő módon um, használják. Tehát azt a kerekeskedelmet favorizáljuk, amely a fenntartóság elvét nem tartja tiszteletben. Éppen ezért a fenntartható fejlődési fejezetnek um, kötelező érvényűnek kellene szankciókat kell maga után vonnia. Emlékeztetnék a Szingapúrral kapcsolatos bírósági ítéletre. Mm miszerint az Európai Uniónak a szabadkereskedelmi megállapodási szerződéseibe ezt integrálnia kell, illetve egy megállapodást felett függeszteni, amennyiben valamelyik fél nem tartja tisztelben kötelezettségvállalásait a fenntartható fejlődés témájában. Hát, ez a jobb oldal véleménye, illetve a bíróság erőlteti ezt ránk, tehát ha az Európai Bizottság valamit ránk került el, akkor én szeretném azt, hogy e, mi képviselőként e, e, tartsuk tiszteletben az Európai Igazságszolgáltatás véleményét. Tudom, hogy sokan harcolnak a kötezérvény bevezetés mellett, ami az önkéntességet illeti, pálmaolaj eredetéről kiderítettek bizonyos elemeket, és ezeket összefoglalták. Most pedig hallom a vállalkozásokat, mint a kellogg szolt a Johnson Johnson-t, a pepsi t és másokat is idézhetnénk, amelyek azt mondják, hogy nem teszik közzé a pálmaolaj eredetét a saját termelésükben. Tehát az önkéntes fellépés limitáljuk, ezt egy bizonyos ponton előnyben kéne, hogy részesítsük. Vannak olyan multik amelyek nyíltan deklarálják, hogy ez nem csatlakoznak, kötelező vérben, jobban megszorító jellegű intézkedésekhez azért, hogy az európai fogyasztót is tiszteletben tartsuk, akit tudni szeretné, hogy adott honnan származik, illetve egyéb kötelezettségvállalásunkat illetően nemzetközi szinten fenntartható fejlődésben. Köszönöm szépen, a módosítók benyújtásának határideje március 23-a, 1 óra. És a véleményről a következő áprilisi szakbizottsági héten szavazunk. A 16-os napi rendi pont következik, és miért elkezdjük a szavazást, ennek Kárdénének gratulálni szeretnék. Ő tegnap kapta meg az év parlamenti képviselője díjat, a kereskedelmi eh, témában, az Európai Parlamentből gratulálni szeretnénk. So, uh, first vote is on... Első szavazás a ma reggeli témában történik. Begin asszony jelentéséről. Mielőtt hivatalosan elkezdenénk szavazni, csináljunk egy tesztszavazást, hogy lássuk, hogy mindenki megkapta-e a szavazókártyáját, nála van-e, betette a helyére. And the vote is... Lezárom a szavazást. Minden rendben van, úgy tűnik. Akkor következzen a szavazás a 16-os napi rendi pont szerinti témában az Európai Unió és Norvégia közötti levélváltásról, a Begin jelentésről szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok. A 17. pont egy szóbeli kérdés, amit a bizottságnak teszünk fel. A Krím és Szevasztopol elleni korlátozó intézkedésekről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as pont. Az első jelentése az új képviselőtársunknak, Elsie Katainennek, az Európai Atomenergia Közösség tárgyában. Az előadó éppen most érkezett meg, megvárjuk, hogy ő is szavazhasson a jelentéséről. Tökéletes, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Ennyi volt a szavazás. Jó, gyorsan lezavartuk. Most következik egy rövid szünet, addig, amíg meg nem érkezik a biztosasszony, aki már leszállt a brüsszeli repülőtéren, Washingtonból érkezik, és rögtön ide is jön a parlamentbe. 10-15 perc szünet következik tehát. So, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Vége van a szünetnek. És itt van mellettem egy igen vonzó biztos, aki most jön egy washingtoni járatról közvetlenül a 19-es napi rendi pont szerint a bizottsággal folytatott struktúrált párbeszéd keretében a kereskedelmi biztos asszonynal fogunk most eszmét cserélni. A 2018-as munkaprogram a téma természetesen, és van egy-két nagyon aktuális téma, amiről a múlt ülésen beszéltünk, például az Egyesült Államok kat érintő acél ügy és más kérdések is. Rögtön meg is adom a szót önnek 15-20 percben tessék. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt képviselők, jó reggelt kívánok. Igen, ez egy struktúrált bárbeszéd, tehát eh, az a szándékunk, hogy beszéljük meg, hogy mi történt, eh, és fog történni ez egy nagyon eseménydús év lesz, kereskedelmi megállapodásokról beszélhetünk, győzelmekről és veszteségekről. Pozitív év volt az eltelt év, el fogom mondani, hogy mit tettünk, és fogom mondani, hogy mit tervezünk, természetesen válaszolunk a kérdéseikre is. A Kanadával kötött megállapodás a legambíciózusabb, amit valahol kötöttünk, és már is látjuk a hasznát, a nyerességet, alacsonyabb fogyasztói árak, vámtételek csökkenése, magas színvonalú normák, Japánnal végleges formában öntöttük a megállapodást, óriásiak a tétek, a hatodik legnagyobb kereskedelmi partnere az EU-nak Japán, és az egyik legnagyobb gazdaság a világon. Szingapúrral is megkívánunk állapodni. Tudni kell, hogy mindezek a kereskedelmi megállapodások nem csak gazdasági jellegűek, hanem stratégiai szövetséget is jelentenek. Partnerséget alakítunk ki a globalizáció befolyásolására, a nyitott kereskedelem terjesztésére és olyan szabályok bevezetésére, amelyek tisztességesek mindenki számára. Nem olyanok ezek a megállapodások, mint a régiek, hanem tükröződnek nincsenek bennük az értékeink. Az OECD miniszteri találkozókon, Davosban is találkoztunk a partnerekkel. Mindenek előtt az a célunk, hogy nyitott szabályokon alapuló kereskedelem, kereskedelmi rendszer alakuljon ki. A Buenos Aires-i WTO kudarc után ez nagyon fontos, erre vissza fogok térni láthattuk, hogy ez a sok szereplős rendszer zsákutcába jutott, szeretnénk ebből kijutni nagyon fontos a vegyes hozzáállás terjesztése, a GSP rendszer terjesztjük, nagy lépéseket tettünk az átláthatóság érdekében, az összes tárgyalási iránymutatást szeptember óta megküldjük a tanácsnak és a parlamentnek, minden érintettet igyekszünk bevonni, és az elfogadott iránymutatások közétételére biztatjuk a tanácsot, jogi anyagokat, információs anyagokat közétesszük, a civil társadalommal folyamatosan egyeztetünk, így a CETA vonatkozásában is, és ez nagyon jó példa a gyakorlati átláthatóságra szabadkereskedelmi egy megállapodások napirendje, három területen foglalkozunk a kanadai megállapodás végrehajtásával, intézményes kapcsolatok, illetve a befektetési bíróságrendszer továbbvitele. Nagyon fontos, hogy a tagállamok lássák az előnyét ennek a rendszernek. Japán vonatkozásában a jogi akadályok elhárultak, megküldjük önöknek és a tanácsnak az anyagokat, és így felgyorsulhat a munka. Mexikóval és a Mercosurral is közeledik a megállapodás, továbbra is prioritás ez számunkra, nagyon intenzívek a tárgyalások. Természetesen nem szeretnénk a tartalmat veszélybe sodorni a sebesség miatt, de bízunk benne, hogy gyorsan megvalósulnak ezek a megállapodások a következő hetek, hónapok során. Ausztrália és Új-Zéland is a terveink között szerepel a tanácssal most a mandátumról folyik az egyeztetés, bízunk benne, hogy a nyár előtt megkezdődhetnek a tárgyalások. Kínával való kapcsolatunkon is dolgozunk, ez egy összetett, bonyolult kapcsolatrendszer, második legnagyobb kereskedelmi partnerünk, gazdasági és politikai kérdésekben nem mindig értünk egyet, és a megállapodások nem mindig járnak kézzelfogható nyitással a külföldi befektetők számára, illetve a piaci egyensúlyhoz sem mindig jutunk el ezáltal. Kölcsönösségre törekszünk, a piacra jutásban, a többlet kapacitások terén Kínával három oldalú együttműködés is kialakult ugyanezen témákban az USA-val és Japánnal. Ahogy az elnök úr jelezte, éppen most érkeztem meg Washingtonból, az amerikai kereskedelmi politikában az új kormányzat első éve változásokat hozott. Ez sajnálatos, és veszélyezteti az egész multilaterális rendszert. A transatlanti és a kínai kapcsolatokat is érinti. Ezt agresszív kereskedelem politikát tapasztalunk, de ezen belül azért sikerül konstruktív tárgyalásokat folytatni a túlképességekről, kapacitásokról a sikerrel járt. Az alumínium és az acél terén Trump elnök márciusban új vámokat vezetett be, mint tudják, mi egyedül érvelünk, ez nem egy VTO kompatibilis döntés, és az Európai Uniót nem szabad bevenni ezekbe a büntetővámokba, mi barátok vagyunk, és semmilyen fenyegetést nem jelentünk az USA számára. Nagyon intenzíven dolgozunk az amerikai partnerekkel, Tizer eh, nagykövete, Ross eh, főtitkárral, két hete találkoztunk, ugye említettem, hogy a kínai többletkapacitásokról a japánokkal és az amerikaiakkal együtt próbálunk megállapodni. Ez egy kínai eredetű probléma, amit az EU is megszenvedett az acél és alumínium iparban. Fel is léptünk, egy sor kereskedelmi védintézkedést hoztunk, megreformáltuk a rendszerünket az amerikaiakkal, illetve a nemzetközi megállapodások kapcsán is felléptünk. egyesek azzal érvelnek, hogy minket ki kellene zárni ebből a folyamatból. Az európai egység nagyon hasznos volt ugyanakkor. Rossz államtitkárral megbeszéltem mindezt, és Trump elnök ma délután fog egy bejelentést tenni arról, hogy lekerülünk-e erről a listáról. Alapvetően az elnök dönt erről, nem tudjuk, hogy hogyan fog dönteni. Mi azt várjuk, hogy az egész EU-t rossz úr szavai alapján leveszik erről a listáról. A közös érdeklődésre számottartó területekről beszéltünk, a kereskedelem terén, a befektetésvédelem terén, ahol szívesen együttműködnek velünk, illetve a túlkapacitások témájában, acél, stb. Ugyanakkor egyértelmű továbbra is, hogy amennyiben a vámokat ránk is alkalmazzák, akkor nem fogunk habozni, többi országgal együtt a WTO elé visszük az ügyet, az acél és alumínium szektort sajnos a piac lélektanilag már is sújtja, mindenképpen kompenzációs intézkedésekre van szükség. Múlt pénteken már egyeztettünk tagállamokkal és az érintettekkel, és ez a folyamat folytatódik. Az eljárás nem világos, egy csomó kérdőjel van tehát előfordulhat, hogy ma délután kivesznek bennünket, újra kell majd az amerikai partnerekkel ezután tárgyalni, hogy lássuk, hogy ez a folyamat hogyan zajlik tovább. Biztos egy csomó kérdésük lesz ezzel kapcsolatban, de először hadd mondjam el, hogy nagyon fontos a kereskedelem terén a kétoldalú tárgyalás sorozat Csillével, vannak olyan területek, ahol még nem tudtunk megállapodni. Az ISDS rendszer reformja mellett elkötelezettek vagyunk, a csileieknél választások voltak, bízunk benne, hogy májusban folytatódnak a tárgyalások. Nagyok a reményeink, Chile pilot projektet jelent a kereskedelmi napirend és a nemi egyenjogúság szempontjából, és bízunk benne, hogy a nők teljes mértékben részesülnek majd a szabad kereskedelem hasznából a partnereink körében egyre többen fogadják el, hogy a fenntartható fejlődés és a kereskedelem kéz a kézben kell, hogy haladjanak. Fontos értékek ezek, kereskedelem és munkavállalási feltételek összefüggenek, ezeket az értékeket munkajogok, környezetjogok, aztán a minden, csak ne fegyvereket, mindezt terjeszteni igyekszünk. Most javasoltuk, hogy erősítsük meg a kereskedelem és fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségünket 15 konkrét projekttel, együtt dolgozás szellemében, a civil társadalom bevonásával, kommunikáció és az átláthatóság javítása fontos, a különböző múltbeli hibákat orvosolni kell a világ változik, és a kereskedés módja is változik, ezért aktualizálni kell a szabályokat, amikor mások nem tartják be az elvárásokat, támogatjuk a KKV-kat, felépünk a torzítással szemben, oly módon, hogy tisztességesebb legyen a kereskedelmi rendszer, és köszönet illeti a parlamentet is e téren vannak kihívások is, stratégiai eszközöket vásároltak nem EU befektetők, ez egyfelől üdvözlendő, másrészt kérdéseket vett fel, külső kormányok fektetnek be, egy külföldi közvetlen befektetési mechanizmus bevezetését javasoljuk. Értenünk kell, hogy mi történik az EU tagállamaiban. Proust úr az önök előadója a kontinens biztonságához, és az emberek, állampolgárok biztonságához is hozzá kell, hogy járuljon a kereskedelmi politika. A kettős felhasználású termékek kontrollja fontos, és nagyon fontos az emberi jogok szem előtt tartása. Globális szövetség alakult ki a kínzás és a halálbüntetés ellen. 58 ország tagja most már ennek a szabadkereskedelmi megállapodások és ösztönzések fontosak, ugyanakkor elkötelezettek vagyunk a multilaterális rendszer mellett. Buenos Aires-i kudarc, kettős kudarcot jelent, hosszú távú és rövid távú fellépésre és egyeztetésre is szükség van a többiekkel a jogvita rendező mechanizmust reformra szorul, alternatív megközelítésre is szükség van a WTO zsákutca miatt, plurilaterális módon meg kell nézni, hogy például az elektronikus kereskedelemben hogyan lehet a többiekkel összefogni, az átláthatóságot elő akarjuk mozdítani, ugyanakkor a WTO-ban reformra, vezető szellemre is szükség van, és meg kell megnézni, hogy hogyan fog mindez működni. Mi a multilaterális befektetési bíróságnak is prioritást biztosítunk, a tárgyalási irányelvet, vagy iránymutatásokat a bizottság most véglegesítette, ez fontos, a Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság most ülésezett, áprilisban újra ülésezni fog. Fontos lenne, hogy pozitív fejlemények következzenek be a reform folyamatban. Tehát ezekkel a témákkal fogunk foglalkozni a jövőben, közben zajlik a Brexit, a jövőbeli kapcsolatokat meg kell beszélnünk, Mm, változik az is, ahogy a kereskedelemhez a saját régiónkban hozzáállunk, technológiai helyzet is változik, más, hogy fogunk kereskedni a jövőben, de úgy gondoljuk, hogy rendelkezésünkre állnak az eszközök, szakpolitikák mindennek a kezeléséhez, és nyilvánvaló, hogy egy csomó szövetségesünk és barátunk van, a kereskedelem politika felkészült a kihívásokra, a világ partnerséget vár az EU-tól, és mi ennek szeretnénk megfelelni, természetesen számítva az INTA szakbizottságra és az Európai Parlamentre. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szívesen állok rendelkezésre a vitához. Nagyon szépen köszönöm. Na biztos asszonynak először is a politikai frakciók koordinátorai kapnak szót három percre egyenként, és Gule Léve kezdi az néppárt részéről. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, Az, hogy eljött itt ma délelőtt hozzánk, bár nagy valószínűséggel elég fáradt lehet a washingtoni tárgyalásokat követően. Első kérdésem. Lát-e lehetőséget arra, lehet, hogy túl optimista vagyok, hogy ez a válság, amit jelenleg tapasztalunk a Trump kormányzattal, és a teljes helyzettel, amit jól ismerünk, hogy ez egyfajta esély is, hogy valamilyen formában, nem a TTIP-re gondolok, de valami más formában, vagy más név alatt, újra más formában eh, tárgyalásokat kezdjünk az amerikaiakkal. Hallottam erre vonatkozóan elképzeléseket, olvastam is erről, nem tudom, hogy ön ezt például tudja-e, meg tudja -e erősíteni. Wilbur Rossztól is hallottam ilyet a kereskedelmi minisztertől. VTO. Nyilván multilaterálisan kell gondolkodnunk, és nem csak gondolkodnunk, hanem így is kell cselekednünk. De van-e már e tekintetben bármiféle konkrét elképzelés erre vonatkozóan. Ugye sok mindent szeretnénk, de egyedül ez nem fog menni. És hát eléggé homályosak még itt a kilátások. A harmadik dolog, a néppárt a fenntartható fejlődésért ugyanúgy kiáll. A szabadkereskedelmi megállapodásokban is mindig ezt hangsúlyozzuk, és a teljes csomagban is, amit támogatunk. De nem vagyok biztos afelől, hogy amikor itt ezekben a termekben erről vitázunk, hogy a kereskedelmi megállapodásokat nem terheljük-e túl, túl sok betartandó elemmel, amelyek révén egyszerűen túl sokat követelünk a partnereinktől, ráadásul túl gyorsan. Tehát nem lát esetleg itt lehetőséget arra, hogy egyfajta egyensúlyt tudjunk teremteni és egy sor további kérdésem lenne, de mindjárt a végére érek, hogy a beruházás védelem, hát ez gyakorlatilag mindig ugyanarra fut ki. Egyrészt multilaterális bíróságot akarunk, mások ezt nem támogatják, ezt az elképzelést, tehát nem tudom, hogy van-e valami B-tervük erre vonatkozóan, egyfajta köztes megoldásként. És az utolsó kérdésem, és ez személyes dolog, személyes misszió, nincs köze a frakcióhoz. Van-e határa a kereskedelmi lehetőségeinknek? Nem lehet, hogy arról is el kellene méláznunk, hogy a növekedést akár másként generáljuk? Ez egy személyes kérdés tőlem, amely régóta foglalkoztat. Hát lehet, hogy ön is gondolkodott már erről, az is lehet, hogy nem, de szívesen hallanék erről. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most az SND nevében Maria Rina, aki helyettesíti Moszka képviselőt. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdés a washingtoni megbeszélésekre vonatkozik. Most az alumínium acélra kivetendő vám bevezetés előtt járunk. Nyomásra nehéz tárgyalni. Mik azok az információk, amelyeket öntől megtudhatunk ezen intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek nagyon protekcionistak az alumínium és acél kapcsolatban. Második kérdésünk Kanadára vonatkozik. Ön beszélt az áttekintési záradékról, a fenntartható fejlődési fejezetről, ami ennek a fejezetnek a hatékonyságát illeti, melyek azok a javítások, amelyekre ön hajlandó, Hol tart a vita Kanadával? Ők szankciót szerettek volna kivetni a fenntartatósai fejezet kapcsán. Szingapúr, a bíróság véleménye azt mondta, hogy az Európai Uniónak a környezetvédelmi politikájában ezeket a szempontokat érvényesítenie kell, a fenntartható fejlődési célokat nem tartották tiszteletben Szingapurban. Ön hogyan értékeli a bíróság ezen véleményét a szabadkereskedelmi megállapodások tükrében? Negyedik kérdésem mindig az Európai Bíróság véleményére vonatkozik az Európai Bíróság nyilatkozott Marokkóval kötött halászati megállapodás kapcsán. Hol tartanak a tárgyalások? Ez kifut júliusban. Hát nagyon fontos, hogy az Európai Parlament bekapcsolódjon a vitákba, amely a megállapodások jövőjét illeti. Ötödik kérdésem a Mercosur megállapodásra vonatkozik, az Európai Mezőgazdasági Ágazat nagyon érzékeny ezzel megállapodás kapcsán. Ön hogyan válaszol a mezőgazdasági ágazat érzékenységére a Mercosur kötött megállapodás keretén belül Japán kapcsán volt egy vitánk, miért önt meghallgattuk az erdőírtásról. Tudjuk azt, hogy Japán a négy legnagy, negyedik legnagyobb importőrje a fa és fa termékeknek Tudjuk, hogy Japánban önkéntes alapúak a tanúsítványra vonatkozó rendelkezések. Ön mit gondol mindenről? Európai szinten szabályozóbb jellegű a megközelítés, és Japán esetében pedig inkább önkéntes alapúak. Ami pedig ön egy mandátumot kapott a, a tanácstól, a kereskedelmi tárgyalásokra, és ön hogyan tervezi ezt megvalósítani. A mutatás befektetési megállapodást illetően. Köszönöm szépen, Emma McLarkin. Köszönöm azt a sok erőfeszítést is, amit vállalt, különös tekintettel az amerikai vámokra. el kell ezt ismernünk. Tudom, hogy ez egy non-paper, egy munkadokumentum, és a magunk részéről javas, a javaslatát tudjuk is támogatni, ami szerepel ezekben a, vagy ebben a dokumentumban. Nem gondoljuk egyébként, hogy a szankciók valóban a fenntarthatóságot akár az erdőkre vonatkozóan elő tudják segíteni országspecifikus megközelítést választva a kérdésem, viszont az, hogy ha ez arra vezet, hogy különböző fejezetek fognak szerepelni az egyes megállapodásokban, ez tényleg jó-e, gondolok itt a Párizsi megállapodásra, vagy az ILO rendelkezésekre. Aztán utalnék még a stratégiánkra, a kereskedelmi stratégiánkra Tájván és Hongkong kapcsán. Nem tudom, hogy mindig megvan-e még ez az ambíció, hogy megkötessék, eh, megkössék ezeket a eh, beruházási megállapodásokat. Japánról, Szingapurról, sok mindenről beszéltünk, eh, Vietnámot is említhetném, és nem tudom, hogy ebben a ciklusban eljutunk-e a, a tervezett céloknak az eléréséig. Ausztráliával és Új-Zélanddal kapcsolatban is hallottunk már arról, hogy tárgyalnak. Itt is a mandátum kapcsán szeretnénk kérdezni, hogy mi a helyzet. Örülök annak, hogy a Brexitre felkészülnek, felkívánnak készülni, az új szabadkereskedelmi tárgyalásokat, illetően ha a saját magam részéről vagy a frakcióm bármit segítségként fel tud ajánlani, akkor a szívesen erről biztosíthatom, de örömmel hallom, hogy már felkészülnek. Janik Zsadót helyettesíti, Hautala asszony, a többiek is sorra kerülnek nyilván, az zöldek lennének az elsők igazából. Jó, tehát akkor Hát mindenki számára kicsit korán van. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van, és hogy elmondja nekünk a tapasztalatait. Elég sok a dolga, úgyhogy nagyszerű, hogy eljött itt és beszámol nekünk a tárgyalások eredményéről. Az EU részéről azt gondolom, hogy mindent megtesz, és ebből a szempontból is támogatjuk. Sok a következtetés, és ön is beszámolt ezekről, remélem, hogy az előremutató útunkban is ezek azért majd manővereznek bennünket. Van egy kis változás a Brexit kapcsán és a Trump kormányzat kapcsán is a kommunikáció tekintve, de ez talán egyfajta jelzés is volt, hogy fel kell ébrednünk a globális kereskedelmet szabályokra kell alapozni, ezeket be kell tartatni, és örülök, hogy önt látom a vezető ülésen. A múlt héten Strasbourgban azt hiszem kiderült, hogy akik korábban esetleg nem jutottak ugyanarra az álláspontra és tudták volna értékelni, sőt mindig támadták ezt a szabályalapú rendszert, most másként vélekednek erről. Sok minden forog kockán, és fel kell használnunk ezt a mostani lehetőséget. A közelebbi együttműködés a kulcsfontosságú partnerekkel, Kanada, Mexikó, Japánt említeném, akik a saját értékeinket osztják, a Mercosur nagyon fontos új szövetséges lehet, de vannak új kereskedelmi területek is, a digitális kereskedelem, aztán a kritikus ágazatoknak a az átvilágítása, kettős felhasználású termékekre utalnék itt, ez mind-mind ide tartozik. Mivel Amerikából most jött vissza, nyilván nagyon fontos témára szeretnék rátérni. Az, hogy az EU esetleg mentességet kapjon. Ezzel kapcsolatban ugye különböző érvek hangzottak el. Nyilván mindenki örülne annak, hogyha ezt a megérdemelt e, kivételezést megkapná, de nem tudom, hogy erről hogyan vélekedik. Van egy kis keveredés, kavarodás politikai szinten és magas politikai szinten, hogy az EU egységesen lépjen -e fel, nem fogom elmondani, hogy kire gondolok, de hogyha egy harmadik ország felkínálja a speciális elbánást egy bizonyos EU tagállam számára, és ezt elfogadhatja, de harmadik országokkal ez az ország nem vállalhat harmadik országokkal, tehát nem vállalhat külön megállapodást. Vannak, akik azt gondolják, hogy mentességet kaphatnak, vagy, vagy különös, különleges elbánást, és ezt Trump is említette, viszont hogyha alássuk most az EU egységét, az a legrosszabb volna, akár a britek vonatkozásában is, akik még tagok. Voltak olyanok is, akik a transatlanti kapcsolatokban, ez a mélypont most a kereskedelemben tovagyűrűző hatással járhat. Nem tudom, hogy ön hogyan vélekedik erről nem tudom, hogy valamiféle konstruktív megoldást lát-e, főleg most, hogy ilyen frissen tért vissza. Most kap szót, Heidi Hautala. Igen, most tűnt föl tulajdonképpen, hogy a Góénel egy icipicit nagyobb a mi frakciónk, úgyhogy köszönöm a szót. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött ma reggel hozzánk. Azt is köszönöm, hogy a mandátumot a multilaterális beruházási bíróság mandátumára vonatkozóan közítették. A tanács is lépni tud most már akkor. Egy kicsit csalódott vagyok a mandátumnak a tartalmát illetően, mert azt vártuk, hogy legalább eljárás beli jogokat is tartalmazni fog ez gondolok itt a, részes felek jogaira. Úgyhogy nem tudom, miért nem javasolta például az ellenkeresetekhez való jogot, amelyek véleményem szerint lehetős, lehetségesek lettek volna, és akkor kiegyensúlyozott joggal léptek volna be a folyamatba az érintett felek. Van egy bírósági ítélet, egy európai bírósági ítélet a szlovák és holland kormányokat érintő beruházási megállapodás tárgyában. És a szetán belül végül is van már egy működő rendszer, de nem tudom, hogy ezt az ítéletet hogyan értékelik a szlovák és holland megállapodás kapcsán. Azt hallottuk a holland részről, hogy ez nem kompatibilis az EU-s e, szabályokkal, különösen a SETA mechanizmus kontextusában nem az. A második nagy témakör, amit érintenék a kérdésemmel, a kereskedelem és a fenntarthatóság kapcsolata. Ahogyan bizonyára ön is nagyon jól tudja, a pálmaolaj termelő országok a parlamenthoz is fordultak, hiszen az új energia csomagjukban a képviselők azt kívánták, hogy a, a kettős elszámolású rendszernek már ne lehessen része a pálmaolaj. 2021-től. És nyilván itt kereskedelemmel összefogó kérdések is felvetődnek. A parlament álláspontja, hogy nem kívánja 2021-et követően támogatni a pálmaolaj előállítását. Ez is azt mutatja, hogy ennek termelésének a, a kihatásait komolyan veszi, és a bioüzemanyagok felé kíván elmozdul, elmozdulni. Tehát Indonéziát és más pálmaolaj előállító országokat arra kellene készíteni, hogy olyan intáz, intézkedéseket foganatosítsanak, amivel visszaszorítják a, az erdőírtást, a megváltozott földhasználatot és a, az őshonos lakosoknak a jogait is fontos lenne ezekre az agályokra egy átfogó választ adni, hiszen a kereskedelmet viszont szeretném folytatni. Solc úr. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, hogy azonnal a Washingtonból való visszaérkezését követően hozzánk jön el az Intaszak bizottságba. Nyilván vannak ott már bizonyos eredmények, de fontos lenne tényleg a struktúrált párbeszédet fenntartani. Heidi-nek mondom, mi is most <laughs> ugye, sajnálattal látjuk, hogy egy icipicit gyengébb lett a frakciónk, mint a zöldek, de hát úgy tűnik, hogy itt cserebere folyik a képviselők szempontjából a két frakció között, és hát majd meglátjuk, hogy ez a fluktuáció ez mit hoz. No, a washingtoni tárgyalásainak eredményeként a Költségvetési Bizottság is meghallgatást fog tartani, ahogyan Wilbur Ross kereskedelmi minisztertől hallottuk. Mindenképpen el akarjuk kerülni azt, hogy kereskedelmi háború induljon. Egyetértek azzal, hogy ezt egy globális kontextusba kell helyezni, ezt az egész kérdést, még egyszer mondom, elkerülve a kereskedelmi háborút. Bizonyos iparágak, vállalkozások számára az EU-n belül, hát akár ez pozitív lépés is lehetne, de az acél, Belarus, az Orosz Föderáció és Törökországból érkező acélra gondolok, ezek az EU-s piacra is bejutnak, ezek a volumenek. Tehát a kvótákról, a termelést illetően a teljes acél és alumínium gyártás helyzetét úgy kell tekintenünk, hogy erre általános megoldást találjunk. El nem felejtve ugye a foglalkoztatást és a munkahelyek számát. Úgyhogy nem tudom, hogy a jövő hetekben hogyan kívánnak itt ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban eljárni, de ezek érdekelnének. Érdekelne az is, hiszen említette, hogy a Mercosur és a mexikói ö, ö, megállapodást minél hamarabb alá kívánják írni. Említették itt többen, hogy itt vannak agrár ö, kérdések, nagy kihívások a mezőgazdaságban. És a polgárok számára kellene az előnyöket tudni bemutatni. Ezekről van szó. A gyógyszerágazat, ott emelném még ki az RPA megállapodásokat illetően, mert generikumokat állítanak elő a vállalatok, és a civil szervezetek is akár arra vehetik rá a társadalmat, hogy olcsóbb gyógyszereket vásároljanak, ami veszélyt jelenthet a Mercosur számára. Tehát itt szeretném hallani, hogy ezeket az aggályokat a polgárok részéről hogyan tudják karbantartani, orvosolni. Tegnap elhangzott, hogy nem csak beruházási megállapodásról van szó, úgyhogy a kérdésem az az, hogy az európaiaknak azon képességét, hogy ezekből a beruházási megállapodásból Kínával tényleg előnyöket kovácsolhassanak, ami az európai piacgazdaság számára is pozitív. Dartmouth eh, képviselő, köszönöm szépen. Én is szeretném a frakcióm nevében kifejezésre jutatni a köszönetemet, hogy eljutott eh, ide hozzánk, eljött hozzánk, annak igen hosszú öm, utazását követően, amit én a 20-as éveimben tettem meg, de ezt hagyjuk. A Reuterben van egy főcím, ami szerint az amerikai vámokkal szemben egyfajta válaszcsapást indít az EU. A Washington Post van azt olvassuk, hogy az EU és Japán ö, nyomás alá helyezi Amerikát azért, hogy mentességet kapjon. Nem tudom, hogy ön meg tudja erősíteni ezeket a ö, híreket, azaz, hogy mentességet szeretnénk inkább, nem pedig kvázi válaszlépéseket. És amennyiben igen, és ha nem jön össze ez a mentesség, akkor valóban a másik úton mennek-e tovább, tehát a, a válaszcsapást, ha úgy tetszik, ezt választják-e. Köszönöm. Akkor visszaadjuk a szót most a biztos asszonynak, hogy válaszolhasson, és le fogom zárni a felszólalók listáját, mert tíz ember szerepel már ezen a listán, a felszólalók listáján. Úgyhogy lezárjuk ezt és két percet fogunk majd adni egyébként a válaszadást követően a kérdezőknek. A koordinátorokról van egyébként szó. Köszönöm szépen. Volt egymást átfedő kérdés, úgyhogy ezeket majd összesítem. Első dolog, a titipet nem fogjuk most a fagyasztóból kivenni és újra éleszteni. Vannak olyan kérdések, amelyeket tisztáznunk kell jövő hét során de a tervünk az, hogy egy átfogóbb vitát folytassunk olyan általános érdeklődésre számottevő kérdésekről, amelyek megérdemlik ezt. Az amerikai tárgyaló feleinkkel ezt jövő héten megtesszük. Ez a terv legalábbis. Az Európai Unió mindig nyitott a tárgyalásokra, el is mondtam ugye, hogy nagyon sok témánk szerepel a listán, az agráriumból is több éve várjuk ugye, hogy az amerikai piacokra minden országunk, tagországunk kijuthasson, de itt is korlátozottak egyenlőre a lehetőségek. semmiféle rossz szándék nem vezérel bennünket, nem fenyegetőzünk a tárgyalások során, az agályainkat fogalmazzuk meg, és hát vannak kérdőjeles témakörök, és ezeket a következő hetekben bízom benne, hogy tisztázni tudjuk, és ezekről be fogunk számolni a parlamentnek. VTO. Hát, itt mindenképpen megoldásra kell jutnunk, és az amerikai részről nem nagyon látunk elmozdulást Másokkal is tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne előrelépni, hogy lássuk, hogy egyetem milyen lehetőségeink vannak, hiszen ha nem jutunk előre, az az egész rendszert alá, ás, át, hatja. Valóban van nem multilaterális megközelítés, ami alapján dolgozunk, van olyan megállapodás, amit ilyen formában kell tető alá hozni. Lehet, hogy Buenos Airesben ez nem működött, de azért kell neki még adni esélyt. A másik lehetőség ugye az, hogy plurilateralizmusban is gondolkodni kell, vagy egy rogalmasabb multilateralizmusban, amelyre jellemző a teljes koordináció, a teljes transzparencia, a WTO szabályoknak való megfelelés, de azt gondolom, hogy itt lépésről lépésre erőre lehet jutni, akár a mm, digitális kereskedelmet példaként említve. Tehát itt ki tudjuk még aknázni azt, hogy merre is juthatunk előrébb, és hol érdemes tényleg energiát investálni a folyamatba. Aztán volt két filozófiai kérdése is, nagyon sok a kihívás, nagyon sok az igény a kereskedelem kapcsán. Nagyon sokszor kapok olyan kérdést, hogy miért nem vettem fel ezt, vagy azt, vagy amazt, de hát a kereskedelmi megállapodás nem tudja a világ összes problémáját eh, megoldani. Van egy eh, egyre eh, komolyabb globális fogékonyság arra, hogy Közösen kell lépnünk, nemzetközi szendedekre van szükség, ott van a Párizsi klíma megállapodás. És aztán persze vannak országok, akikkel könnyebb előrébb jutni, például a korrupció Mexikó kapcsán. És aztán a fejlődő országokat is segíteni kell abban, hogy például az emberi jogok terén előrelépjenek úgy, ahogy azt a 27-ek megkövetelik. Úgyhogy van egy alap keret, amiben mozgunk és amiben tárgyalunk, és ez esetleg kiegészíthető. De jó jelzésnek érzem azt, hogy a globális fogékonyság az nő, és hogy az értékeket, értékekben oszt tartozunk, és ezeket próbáljuk terjeszteni. A beruházási bíróságot illetően mm, igaz, hogy nem feltétlenül eléggé specifikus az állásfoglalás, de itt nem is arról lenne szó, hogy az EU most rászuszakol másokra egy működő rendszert. Van az országoknak egy kritikus tömege, aki ezekkel egyetért, aki ebben részes, ők le is ülnek tárgyalni, és ugye ez az ENSZ égisze alatt történik, és még ha nem is akar mindenki részt venni ebben, de ez egy kiváló keret. Megvan most a mandátumunk, és innen, erről az alapról el tudjuk kezdeni a munkát a többi munkával. És nagyon köszönöm az ön inputját és a többiekét is, akik ehhez szóltak hozzá. Aréna asszony, az acéllal kapcsolatban tett föl kérdést. Ha nem történik semmi, akkor ezek a vámok, büntető vámok, ezek ma éjjel életbe lépnek, és hát mi bízunk abban, hogy a listán szerepelünk, és mentességet fogunk élvezni ezzel kapcsolatban. Nyilván kapcsolatban maradunk az amerikaiakkal, de még egyszer mondom, nincs nyomás, nincs fenyegetőzés. Számos tárgyalási forduló volt a fenntartható fejlődési fejezet projekt kapcsán beszéltünk a Párizsi Klíma megállapodásról, arról, hogy ezt hogyan lehetne valóban mindenki számára elfogadhatóvá tenni. Májusban lesz egy következő forduló, akkor majd többet tudok erről mondani. Marokkó. A külügyi szolgálat vezeti ezeket a tárgyalásokat, nyilván a parlament felé beszámol, és hát minél hamarabb megoldásra kívánunk jutni, mivel, ahogyan is mondta, az óra azt ketyeg a háttérben. De még nem jutottunk el a kívánt megoldásra. Merkozúr. Itt nagyon sok kényes kérdés van az agráriummal kapcsolatban. Nyilván nem akarjuk liberalizálni ezt az egész ágazatot. Kvóták vannak érvényben, ahogyan tudják. És tudjuk, hogy vannak vörös vonalak bizonyos országokban, vörös irányvonalak, akikkel együtt tudunk működni, de vannak offenzív érdekek is a Mercosurnál, gondolok itt például a borárakazatra, a tejtermékekre, egyéb italok kapcsán, élelmiszerek kapcsán, és ezek az offenzív érdekek azok, amelyeket keresztül próbálunk vinni, 60 millió embert érintő kérdésekről is szólva, mint például a közbeszerzések, és ez a legnagyobb, legátfogóbb kereskedelmi megállapodás. Kanadát említhetném még e tekintetben. Az illegális fakitermelést illetően a Japánnal kötött megállapodásban szerepel kitétel, erre válaszom igen. McClarkin asszony, Egyetértek önnel, hogy a fenntartható fejlődés kapcsán egy alapvető bázisról kell beszélnünk, a, az ILO, az ö, egyezmény és az ENSZ égisze alatt hozott megállapodások kapcsán. Mexikóval kapcsolatban tudjuk, hogy magas a korrupció, de standardizált ö, alapon dolgozunk, de mindig lesznek bizonyos országokkal ezen túlmutató, specifikus kérdések. Miközben igaza van, hogy a multilaterális mm, és átlátható rendelkezéseken kell alapulnia minden egyes rende, megállapodásnak. Felmerült egyébként az is, hogy a két keleti országgal párhuzamosan, távol-keleti országgal párhuzamosan kezdjük el a tárgyalást, de még igazából nem indult el a folyamat. Én abban bízom, hogy ez hamarosan bekövetkezik. Vietnám. Japánra öm, koncentrálunk elsősorban, tehát a fordítási szolgálatok itt vannak lekötve kapacitásaikat tekintve nyárig remélem, hogy történnek eredmények, és akkor ősszel önök is láthatják ezt a szöveget. Ausztrália, Új-Zéland, mikor lesz mandátum, hát erre a tanács tud majd válaszolni. Bízom abban, hogy hamarosan, még a nyár előtt meg lesz a válasz erre. Jól haladnak a dolgok, de azért vannak még kérdések, amelyeket tisztázni kell. Ez az elnökségem múlik. Sárkia, képviselő, ha helyesen értettem önt, nagyon világosra kell tenni, hogy egy hangon szól az EU, és egyként kell kezelni, és persze ez nem mindig egyszerű, hogy elmagyarázzuk, hogy hogy is működik az Európai Unió, néha az amerikaiakkal szemben, különböző szinten is egyfajta módszertani magyarázatot kell adnunk, de azt gondolom, hogy azért most átment az az üzenet, hogy minket egységként kell ö, kezelni, és hát ebben minden tagállam egyet is ért. A WTO-hoz fordulunk-e? Hát az legyen világos, hogy minden egyes elemünk ö, megvan, akár egyedül, akár többekkel közösen a WTO-hoz fordulhatunk, a véd intézkedések, már el is jutottak az illetékes helyre, de elő kell készíteni ugye az egyes lépéseket, 90 nap van arra, hogy étesítést küldjünk, hogy előkészüljünk, és aztán, hogyha eljutottunk ideig, akkor még mindig ott van a választás lehetősége, hogy megtesszük-e a következő lépést, vagy sem. Ez nem válaszcsapás, inkább újra egyensúlyozásnak nevezném Dartmouth úr, és egységesen léphetünk fel. Hát bízunk abban, hogy nem lesz szükség arra, hogy ezt a listát felhasználjuk, de hogyha büntetővámokat kell fizetnünk, és nem kapjuk meg a mentességet, akkor föl kell készülnünk, és akkor eldöntjük, hogy a megfelelő eszközt azt most, ha, tehát élünk-e ezzel a megfelelő eszközzel, vagy sem. Az intra-EU isds szel kapcsolatban hatalasszonynak azt tudom mondani, hogy ezek szerintem sem kompatibilisek az EU-s jogszabályokkal, nem kellene, hogy a kereskedelmi piacon ott legyenek, és nagyon helyes, hogy az ítélet a bíróságtól ugyanebben az irányba mutat. Azt gondolom, hogy ön a belga ügyre gondolt a SETA-val kapcsolatban, hogy nem ismerek nyilván minden bíróságítéletet, ítéletet, de ez egy más eljárás, amit említett, úgyhogy nem hiszem, hogy ezek egymásra hatással lennének. Mali, pálmaolaj, ezt Malajziával kapcsolatosan is mindig fölvetjük, mindenképpen fenntartható gazdálkodásra sarkalunk mindenkit. célkitűzések rögzítésre kerültek 2020-ig, ezeket Indonéziának teljesíteni kell, és ezt támogatunk is kell, mert fontos termékekről van szó az érintett országok számára. És azt gondolom, hogy a fenntartatóság felé kell őket támogatnunk. Nagyon nyitott, őszinte dialógust folytatunk Malajziával, Indonéziával nemrégiben újra napirenden volt ez a kérdés. Solc úr, a termékek és a vállalkozások esetleges kizárása, ez teljesen más dolog, itt sincsen politikai öm, ellentmondás, párhuzamosan zajlanak ezek a megbeszélések. OECD-n belül is felvetjük a, az alumínium és az acél kérdését, a kínai tárgyaló partnereinket is próbáljuk abba az irányba mozdítani, hogy fontos a transzparencia, az állami támogatásokat illetően is fontos az átláthatóság. Júniusban újra leülünk erről tárgyalni. És a vto n belüli szabályok átültetését is mindig hangsúlyozzuk, hiszen ne felejtsük el, hogy a kínai gazdaság nem igazán illik bele a VTO rendszerbe, de mindenképpen fontos számunkra az együttműködés, és a tárgyalások pozitívak. LPR, a Mercosuron belül tisztában vagyunk ezzel, tudatában vagyunk ennek jelentőségének, és megoldást kell találnunk erre. Kína, kereskedelmi tárgyalások vannak folyamatban, lassan haladnak, de nagyon fontosnak véljük ezeket. A cél az, hogy egyszerűen tényleg az egyenlő pályák, egyenlő esélyek megvalósuljanak a saját vállalkozásaink számára, mert nem könnyű a helyzetük a kínai piacon, és erről kell tárgyalni. Úgyhogy a beruházási tárgyalások kínálják azt a fórumot, ahol erről beszélni tudunk, mint ahogy mondtam, ez adott, bár kicsit lassabb a vártnál a tárgyalások menete, de ott ülnek a kínaiak is a másik oldalon, úgyhogy bízunk benne, hogy az EU-kínai csúcson még nyár előtt itt is megoldásra tudunk jönni. És ezzel azt gondolom, hogy Dartmouth úrnak már meg is válaszoltam korábban a kérdését, tehát dialógusra törekszünk, mentességeket szeretnénk, de nem szeretnénk, hogyha eszkalálódnának a kereskedelmi nézeteltéresek. A tanácson belül is megvan az egység ehhez, és szerintem az eszközök megvannak, amennyiben szükség van ezekre, alkalmazni is fogjuk őket. Köszönöm. Biztos asszony, az a kérdés, hogy a VTO-ra akkor is elmegye, hogyha az Európai Unió kiveszik ezekből a tarifákból, illetve hogy ez más partnerekkel egy közös megközelítés lesz-e. Meg kell várjuk, hogy mi történik ma este remélhetőleg. Van egy nyilatkozat, és aztán erre vissza kell, hogy térjünk. Nagyon sok országgal kapcsolatban voltam az elmúlt hetekben, hogy megnézzük, hogy lehetséges a koordinátor, van a hajlandóság a közös fellépésre, de meg kell nézni azt, hogy mi történik, eh, hogy kit vesznek ki ezen szabályozás alól, illetve hogy eh, mi más merül még fel mindezzel kapcsolatban. Tehát a jövő héten eh, kell, hogy értékeljük mindezt. Először Kelly úr kap szót a Csakbizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Látom, hogy ön zöld, zöldet visel, ezt nagyra értékeljük. Szimpatizált, szimpátiája elének fogjuk fel. Nagyon sok erőfeszítést tett a kereskedelemmel biztosként ebben a mandátumban. És megnézzük, hogy mi történt Amerikában a ttip kapcsán. Más um, térségekkel folytatjuk a kereskedelmi megállapodásokat a világon. Egy területet szeretnék központosítani, ön említette Japánt, ez jó. Beszéltünk hónapokkal ezelőtt Szingapúrról is, és a kollégák említették azt, hogy nagyon kellemetlen volt a helyzet, hiszen szinte öt évet vártak a ratifikációra, amíg a, a CETA-ban az ECJ ebbe belekapcsolódott, meg szeretném kérdezni azt, hogy mik az ön prioritásai annak biztosítása érdekében, hogy ebben az évben ez máshogy legyen. Számos képviselőjét Szingapurban néhány héttel ezelőtt, és um, nagyon megértőek voltak, amit el szeretnék mondani. Szingapurra azért mutogatunk, mert néhány nagyobb ország is megjelent ebben a képben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karim úr. Biztos asszony. Annak ellenére, hogy önnek ilyen sűrű napirendje, és ma eljött ide a szakbizottságunk, ez nagyon előteljes jelzés, nem csak ennek a parlamentnek a számára, hanem a mi szakbizottságunk felé is. Ezt köszönjük szépen. Én az INTA alcsoportjának tagja vagyunk a dél ázsiai Trade kereskedelmi monitoring csoportban. Néhány hónappal ezelőtt Juncker elnök és Tusk elnök úr Indiába látogattak, megpróbálták átdolgozni az EU-India szabadkereskedelmi megállapodást, és azóta e, nagy a csend. Ez mindig aggaszt engem. Ez azt jelenti, hogy vagy nem történik semmi, vagy valami történik, amiről én azonban nem tudok. De az, hogy ön erről szintén hallgatott ma, lehet szeretném tenni a kérdést. A mailboxom tele van E, kérdésekről a kasméri helyzettel kapcsolatban. Fegyvereket használnak emberek megvakítására, tehát nagyon fontos, hogy kapjunk tudósítást arról, hogy ezek a tárgyások hol tartanak. Második pont, ami a bangladesi kapcsolatokat illeti, két kérdés van. Banglades foglalkozik a rohingya menedékválsággal. Mi tehetünk-e valamit azért, hogy e, plusz kereskedelmi teret nyissunk nekik azért, hogy megküzdhessenek a nehézségeikkel, azon e, segítségnyújtáson túl, amit már eddig is biztosítottunk. Én önnel egyeztettem arról, hogy az LDC státuszról el szeretném mozdulni a, a e, közepes jövedelmi státusz felé. Nagyon fontos, hogy ők az eb tól a GSP pluszra térhessenek át. Én Bangladesben jártam nem régebben meg szeretném kérdezni, hogy mi milyen előkészületeket tettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy ez a cél majd megvalósul. Köszönöm szépen, Klaus Buchner. Én is köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy a a kérdésünkre válaszol, erre időt szán, és a kérdésem, mi a helyzet a Japánnal kötött megállapodással? sukushima ban volt egy baleset, és egy-két évvel ezelőtt egy um, rendeletre döntöttünk, mi szerint a megnövekedett radioaktív értékek az élelmiszerben olyan esetben következik be, hogy a radioaktív baleset történt. Kérdésem a következő, ebben a folytatott alkalmazott megállapodásban ezt alkalmazzák-e, ezt a rendeletet? Német hivatalos kormányadatok alapján láttam azt, hogy ez a rendelet, hogyha egy európai baleset esetében alkalmazták volna, akkor 100 halálesetről lenne szó, tehát nem fantázia világáról van szó. Második kérdésem, mi a helyzet a megvalósíthatósággal? az éghajlati változások elleni eh, intézkedések megvalósíthatóságával. A párizsi megállapodás kapcsán vannak-e legális lehetőségek arra, hogy ezt megvalósítsuk? És ez a kérdés a Mercosur megállapodásnál is eh, fellendült, ahol óriási területeket írtanak ki őserdőket azért, hogy itt szóját termeszthessenek európai exportra. Ez a kérdés alapvető fontosságú számunkra, és emlékeztetnék arra, hogy a mezőgazdasági miniszter Brazíliában személyesen birtokol egy területet, amely nagyobb, mint egész Spanyolország területe. Még egy kérdésem van, mi a helyzet az együttműködéssel a jogalkotásnál? Japánnal kapcsolatban korábban ön már szólt erről, de a Melkoszúr és kíváncsiak vagyunk a szabályozásbeli együttműködés. A Mercosurral ezt hogyan szabályozták? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tiziana Begin, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy itt van, illetve a kollégáknak is, hogy jelen vannak. Egy másik kérdéskörre szeretnék utalni, egy bizalmas dokumentum került napvilágra. Kanadában március 26-án volt egy találkozó, Cseta CETA egyik zártatók mögött zajló tárgyalása, ahol a peszticidekről is szó volt. ezek a találkozók csak információ cserét tettek volna elvileg lehetővé, de Kanada már az első ülésen az Európai Unión belüli um, fungicid korlátozások feloldásáról tett kezdeményezést. Egy kisé nyomás gyakorló ágendának tűnik ez, biztos asszony. Uh, a bizottság szakértői, a kanadai kormány és a szakértők, illetve érintettek voltak jelen ezen az ülésen. Tudom, hogy ezek nem jogalkotók, mégis az állampolgárok aggódnak, és ezt szeretném kifejezésre jutatni. Nem szabad zárt ajtók mögött tárgyalni arról, hogy a mi egészségünket szolgáló korlátozásokat feloldják. Nagyon fontos, hogy a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítsák az ilyen találkozók esetében. Köszönöm. Uh, Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Két rövid kérdésem van. Mindegyik egy percet az igénybe. Az első még mindig a uh, Trump féle kereskedelmi háborúra vonatkozik. Az Európai Bizottság kemény válasza pozitív, a szocialisták ezt támogatják, de így érez a parlament többség, és azt gondolom meg kell, hogy várjuk a végső döntést az USA adminisztrációjának száma. Tehát ami a tarifaintézkedéseket illeti, önök hogyan reagálnak ezekre, erre a listákra, erre az utasításokra, Biztosak lehetünk abban, hogy nincsen titkos megállapodás az USA és a bizottság között, például azzal, hogy kiveszik az EU-t a szabályozásból. Ami a japának kötött megállapodást illeti, meg szeretném tudni azt, hogy van-e már dátum az aláírásra, július hangzott el, ön ezt meg tudja erősíteni, mint lehetséges szóval jövő dátumon, illetve ami a fenntartó fejlődési fejezetet illeti, az Európai Bizottság 15 cselekvést jelentett be, annak érdekében, a fenntartható fejlődési fejezetet hatékonyabbá teszi, ezt már alkalmazzák a japán alkotott meg, megvalósítására a civil társadalom szerepének erősítését, illetve az áttekintési záradékot a fejezet megvalósításában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Joachim Schuster. Köszönöm szépen. Az elmúlt hónapban folytattunk egy vitát a fenntartósági fejezet megvalósíthatóság erősebb bizottság eddig mindig azt a vélemény képviselte, hogy a szankció alapú eljárás nem igazán támogatja. Én ezt nagyon érdekesnek tartom Kórea kapcsán is. Koreában több év után szakszervezeti tagokat tartanak börtönben. Tudatossági fejlődésben, fejezetben megfogalmazott gondolatok nem érvényesülnek. Biztos asszony jön az elkövetkezendő hónapokban vagy hetekben megpróbálja-e a vitarendezési mechanizmust aktivizálni, a fenntarthatósági fejezetben, illetve hogy tervez tovább lépni azért, hogy az északkorával kötött megállapodást meg lehessen valósítani, illetve ez mindenki tartsa magát. Itt a bizottság szavahihetőségéről van szó, hogy ők ezt komolyan, önök ezt komolyan veszik-e, vagy pedig sok vitát folytatunk ugyan, de ez nem jár eredményes. Svensson úr. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm szépen a biztosasszonynak, hogy eljött a szakbizottságunkba, illetve hogy jelentős erőfeszítéseket tett. A Kínával, az USA-val folytatott kapcsolatokban, a jövőbeni kereskedelmi megállapodások kapcsán. Most létezik ez a struktúrált párbeszéd, egy olyan napról van szó, amikor beszélhetünk arról, hogy hogyan teljesíthetünk jobban. Van néhány megjegyzésem a Norvégiával fenntartott kapcsolatainkról, illetve a mezőgazdasági termékek kereskedelmi preferenciája kapcsán ma délelőtt beszéltünk erről, és amit én látok, az az, hogy Norvégia a tárgyalások után új tarifákat vetett ki a virágokra, annak ellenére, hogy az új megállapodásban eltökeltük magunkat a további liberalizáció mellett, és a norvégok is. Én azt gondolom, hogy február 20-án a norvég nagykövet itt volt, és megkérdeztük norvégák, hogy ezt miért tettem, ők ezt technikai kérdésnek tekintik, viszont megígérték nekünk, a norvégek, Hogan biztos is megért, hogy választ kapunk, és azóta sem kaptunk választ. Én azt gondolom, hogy Norvégia így tárgyal. 2012-ben virágokra, sertéshúsa, marhahúsa, bárányhúsa tarifát vetettek ki, anélkül tárgyaltak volna az Európai Unióval. Ezek az folytatta ezek a tárgyalásokat, de furcsának találom azt, hogy a bizottsági szolgálatok nem koordinálnak egymás között. A bizottság az EU nevében tárgyal, Elvileg mi egy ütőképes kereskedelmi brok vagyunk, viszont a bizottsági dg nem koordinálnak egymással. Remélem, hogy ön közbe fog lépni ebben az esetben, és szeretnénk választ kapni a norvégoktól. Ők nem viselkedhetnek így a jövőben is. Szabadti úr. Ja, auch zunächst große Hochachtung, Frau Kommissarin, dafür, dass Sie diese verschiedenen Fäden alle so geschickt in der Hand halten. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne az amerikai kapcsolatainkat illetően. Ugye abban bízunk, hogy megkapjuk a mentességet, és felkerülünk erre a listára, de hát amit Trump csinál, azért ez egyértelmű, merkantilista gazdaságpolitikát folytat, így mondják a közgazdászok. Tehát ez nem egyedi eset. Ez újra és újra meg fog ismétlődni. Úgyhogy én fölteszem a kérdést magamnak, hogy a bizottság és az unió nem került-e abba a helyzetbe, hogy kezdeményezzem. Mert hogyha el akarja szigetelni az országot Trump, akkor mi nyissuk meg, hiszen mi vagyunk a legnagyobb kereskedelmi partner a világon. Például ugye, hogy az autónkra vámokat vesszük, és erre most 10%-ot akarnak kivetni az amerikaiak, miközben 2% a mi részünkről, hát akkor mondjuk azt, hogy összességében a, globálisan csökkentsük a vámokat. Ez tényleg fellépés, komoly ellépés, fellépés lenne Trump ellen, és igazi szabadkereskedelem. Krisztor Róvolt asszony, hoz fordulva mondom, hogy a filozófiai hátterét értem, de az is igaz, hogy tényleg nem lehet minden európai értéket bele fogalmazni egy kereskedelmi megállapodásba. Tudjuk tapasztalatból, hogy történelmi folyamat eredményeképpen jöttek létre ezek az értékek, és Európa egyszerűen előrébb tart sok más országnál, de nem lehet elvárni a, a világtól, hogy most itt az európai vezényszóra fog mindenki hallgatni. Itt a tisztelt házban mindenféle dolgot hallottam, európai imperializmusnak is betudható dolgokat is beleszuszakolnak sokszor a kereskedelmi megállapodásokra, és hát mivel nem akarunk imperialisták lenni, maradjunk ennyiben. Nagyon rövid kérdéseim lennének. Biztos asszony, mindenek előtt köszönöm szépen a kemény munkáját. Azt mondhatom, hogy büszkék vagyunk rá, hogy hogyan birkózik meg a különböző nehéz kérdésekkel, és utazik a világban ide-oda ilyen nehéz időkben. Még egyszer köszönet ezért. Szingapurra kérdeznék rá. Néhány héttel ezelőtt ön ott járt, illetve képviselők is voltak ott ön előtt. A nyárra elkészül-e vajon a szöveg végleges változat? változata. 2014 óta várnak a szingapúriak, frusztráltak, kicsúszunk az időből. Úgy gondolom, hogy minden európai tagállam számára csak pozitívumot jelenthet a megállapodás. Ők a szingapúriak nem exportálnak mezőgazdasági cikkeket, autókat Európába, úgyhogy mit várhatunk? Köszönöm. Iman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, hogy a többi kollega is, és nagyon köszönöm, hogy a washingtoni út után rögtön hozzánk jött. Köszönet illeti önt a kiváló elvégzett munkáért is a ciklus eleje óta eltelt időszak után egy csomó tennivaló van. A kereskedelem és a fejlesztés összefüggéseiről szeretnék beszélni. Fontos szabályokat hoztunk a konfliktusos ásványkincsek esetében, illetve a kínzás, a halálbüntetés alkalmazóival szemben. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ez multilaterális téren, de a harmadik országokkal szemben nem lenne érdemes szintén bevezetné a konfliktusos ércek tilalmát, illetve a halálbüntetés, a kínzás tilalmát felvetni. És talán azokkal az országokkal szemben is, akikkel már megkötöttük a megállapodást, el lehetne érni, hogy kötelezettséget vállaljanak ezen a téren. Japán mit gondol, lehetne befektetési fejezetet is kötni, vagy megállapodást velük? Minden korábbinál hasznosabb, fontosabb lenne Japánnal egy befektetési megállapodás megkötése. Lehetséges-e? Mit gondol ön erről? Aztán az Egyesült Államok. Egyértelmű, hogy az Egyesült Államok nem értette meg, hogy az Európai Unió partner, szövetséges választási logika alapján lépnek fel, de hát ennek semmi köze a kereskedelemhez. Reméljük, hogy pozitív bejelentés fog történni, mindenki ebben bízik. politikai választási okoknál fogva lehet, hogy más termékekre is bejelentenek ilyen vámot az amerikaiak? Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak is. Nagyon komoly munka folyik önöknél. Hangsúlyoznám mindenek előtt azt a tényt, hogy Európának most fel kell lépnie egy csomó területen és Trump döntésének közvetlen, illetve közvetett hatásai is lesznek. A közvetlen hatás az, hogyha feltételezzük, hogy tényleg különvámokat vetnek be európai termékek esetében. Ugyanakkor, hogyha ez nem is történik meg, a közvetett hatások megkerülhetetlenek, például az acél ágazatban konkrétan a törökök több mint 800 ezer tonna acélt szállítanak Amerikába. Hogyha nem szállíthatnak Amerikába, akkor Európában próbálják majd eladni ezt az acélt, és ennek a hatását meg fogjuk érezni. Már is látható lépések történnek a piacon, és nagyon fontos lenne, hogy valamilyen választ tudjunk adni és hogy megfelelően elővigyázatosak legyünk. Kínáról még nem is beszéltem, ugye Kína több mint kétszer annyit exportál, mint amit az egész EU-ban gyártani tudunk. Fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, Persze vannak más fontos kérdések is, de most az iparunk összeomolhat, több ezer munkahely szűnhet meg, válság alakulhat ki. Nagyon fontos, hogy megoltalmazzuk most. Köszönöm. Köszönöm, Proust úr. Igen, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak, hogy velünk van. Lehet, hogy meg fogja lepni a kérdésem, minnyáján csodáljuk, hogy ön mindenben mennyire otthon van, de a formára kérdeznék most rá, hogyan csinálja és hogyan fogja közép és hosszabb távon csinálni, hiszen egy sor partneri megállapodást kell kötni, hogyan fog egy sor kereskedelmi megállapodást kötni a jövőben, a jelenlegieket kezelni, hiszen nem elég őket megkötni, hanem meg is kell valósítani, be kell tartatni őket és amikor látom, hogy mennyi munka van még előttünk, Csikú kollega az új nomád metodológiáról beszélt, valóban hatékonyá kell tenni a módszertanunkat az év végére. Ugye egy átvilágítási rendszert is bevezetne az EU a befektetéseknél, az ön munkatársainak ebben is részt kell venniük, van elegendő kapacitás, a kapacitásuk önöknek mindehez? Ugye a politikai szándék mellett mm, költségvetési keretre is szükség van hogy látom, hogy mekkora munkateher van önök előtt, ehhez munkatársak, erőforrások is kellenek, és időnként ugye az embernek kételjei is vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, kedves kollégák, és akkor visszaadom a szót a biztos asszonynak, tessék. Köszönöm szépen. Kelly úr kérdésével kezdeném. Igen, fontos, hogy a kereskedelmi megállapodások megvalósuljanak, más partnerek is közelítenek, nagyon, illetve bezárkoznak, meg kell mutatni, hogy Európa nyitott, és hogy eh, van egy olyan baráti körünk, ahol a megállapodások mindenki számára eh, hasznosak, különösen fontos ez a KKV-k számára. Ez nem jelenti azt, hogy eh, ne lennénk tisztában különböző problémákkal, veszélyekkel, rizikókkal, de az európai identitásnak része az, hogy nyitottan állunk hozzá a dolgokhoz, és a prosperitásunknak is részét képezi ez és látjuk, hogy országok fordulnak az EU-hoz, hogy együttműködjünk, ami Japánt és Szingapurt illeti a bizottság április 17-én hozza meg a döntést eh, Szingapur kapcsán, illetve Japán is terítékre kerül, hogyha a fordítás eh, elkészül. Eh, Japánnal egy csúcs találkozót készítünk elő, még nincs ennek időpontja, a tanácsnak fel kell készülnie, tehát nem tudjuk még, hogy mennyi időre lesz szükség a Japánnal való aláírásra. El fogjuk küldeni a mm, Prizezin munka dokumentumait, ősszel szavazhatnak majd róla, úgyhogy az év legvégén vagy a jövő év legelején hatályba lép. Szingapur esetében hasonló az eljárás, azt hiszem nem lesz csúcs találkozó, de lesz aláírás, és meg fogják önök kapni az anyagot időben. Ugye mondom, Japán esetében a fordítás még nem készült el, de az önök ciklus alatt ez is megvalósul. Karim úr, India, nem szeretnék semmit elrejteni önök elől ahogy ön is említette, volt egy jelentős sus a vezetők feltérképezték a lehetőségeket, megpróbáltuk felmérni, hogy melyek az ambíciók novemberben a főtárgyalók találkoztak, és áprilisban lesz egy új főtárgyalói találkozó a helyzet felmérésére, és az a cél, hogy a politikai vezetőknek a különböző a következő csúcson beszámoljanak, nem tudom meg, hogy mikor lesz ez a csúcs. Konstruktív hozzáállást tapasztalunk az indiai partnerektől, de azért az ambíciók szintjén szintje nem azonos. Meg kell vizsgálnunk, hogy érdemes-e tovább menni ezen az úton, hogy ne ismétlődjön meg a múltkori esemény. Az áprilisi főtárgyalói találkozó után beszámolatok majd önöknek. Ami Bangladest illeti, a menekült kérdésben az EU nagyon sok támogatást nyújt, én fejből nem tudom megmondani a számokat, de el tudjuk küldeni a kereskedelemmel kapcsolatban, hogy az emberi jogi problémák Bangladesben gondot okoznak, az IIS és az EMP főigazgatóság foglalkozik ezzel. A kereskedelemben a kompakton alapul a munka, sok előrelépés történt, ez most a prioritás Banglades kapcsán. Mercosur vonatkozásában. nincs túl sok szabályozási vagy szabályozói együttműködés, nem azon a szinten van ez, mint Japánnal vagy Kanadával, ami az erdőirtást illeti, tisztában vagyunk vele, a párizsi vállalások között Brazília vállalta, hogy fékezni fogja, Folyik most egy fenntartható fejlődési hatástanulmány, a Mercosurral lesz egy előzetes jelentés az év előtt, és a teljes körű jelentés az év végére kerül el. A civil társadalommal is folyamatosan konzultálunk, és ennek az eredményéről is be fogunk számolni önöknek. Ami a japán élelmiszerimportot illeti, 12 prefektúránál nagyon szigorú az import ellenőrzés, és biztonságosak az élelmiszerek sugárzás szempontjából. Silva Pereira úrnak mondom, nincs titkos megállapodásunk a Trump adminisztrációval. Úgy gondolom, hogy sikeresen érveltünk amellett, hogy az Európai Unió nem fenyegeti az USA nemzetbiztonságát acél és alumínium téren nagyon sok információt adtunk nekik, tényeket, bízom benne, hogy sikeres volt ez, az, ez a tárgyalás, és le fognak venni bennünket a listáról. Ezek az intézkedések nincsenek összhangban a WTO-val, mint elmondtam egy munkacsoportot fogunk felállítani. Ennek a pontos tartalma és napi rendje még nem világos közös érdeklődése számot tartó kereskedelmi kérdések lesznek rajta. Lehet, hogy a befektetési átvilágítások, a túlkapacitás, Kína, stb. Ezt meg kell még határozni. ez nincs fenyegetés alatt, ez egy munkacsoport, és ennek a pontos működési feltételeit még ki kell dolgozni, de nincs titkos megállapodás az amerikaiakkal, ami Japánt illeti az SDS fejezet természetesen benne van, meg akarjuk erősíteni ezeket az intézkedéseket, mert a 15 fellépés minden megállapodásra ö, érvényes a jelenleg és jövőbeliekre is, és a legutóbbi ö, munkavilágszervezet ratifikációról is beszélünk Japánnal. Schuster úr, Dél-Korea nagyon sok ö, tárgyalásom volt, találkoztam az új kereskedelmi miniszterrel, ugye új elnök van, új adminisztráció, tisztában vagyunk az ő aggodalmaikkal, illetve további konzultációt fogunk kérni. Tehát értjük az ön aggájait, hogyha a koreai partnerek nem jelentkeznek akciótervvel, akkor tovább kell mennünk. Az elnök azt mondta, hogy csatlakozni akar a munkavilágszervezet konvenciókhoz. Benson úr, Norvégia, tisztában vagyok a virágvámokkal. A norvég miniszterrel felvetettem ezt, új kormány van, úgyhogy fel kell újra vetnem majd, és a bizottságon belül meg fogom kérdezni a munkatársakat, hogy mi zajlik ott, Nincs okom nem elhinni, amit ön mond. Hogyha nem koordináltunk eléggé, akkor szakértőket megkérem, hogy foglalkozzanak ezzel. Szingapúrra kapcsolatban már válaszoltam. Stepperi asszony a vámokkal kapcsolatban, vámtarifákkal. Nos, az államokkal kereskedelmi megállapodást kötünk, hogy ne legyenek vámok. Hogyha vannak vámok, akkor a legnagyobb kedvezmény elvét alkalmazzuk. Igen, 10 százalék az autóvám, hogyha nincs megállapodás az USA-nak sokkal magasabb vámtarifái vannak, ruha, cipő, teherautók, tehát a legtöbb vámtarifa alacsony, de vannak magasak. Elég nagy döntés lenne, hogy a világ összes országa csökkentse a gépjármű vámokat. Ehhez én nem vagyok elég magas szinten így működik. Tehát nem tudunk olyan nyomást gyakorolni, hogy két hét alatt az összes vámot töröljék. Várható-e, hogy a Trump adminisztráció újabb termékekre vezet be külön vámot? Tehát ezt nem tudjuk Pillanatnyilag az acél és alumínium ágazatról folyik a tárgyalás velük, ugye ez nagyon aggasztja őket, ez a terület, a többiről nem tudunk. Konfliktusos ércek, kínzás, stb. Nem hiszem, hogy ezeket be lehetne venni a kereskedelmi megállapodásokban, mert mind a két területen nagyon sok ellenőrzésre van szükség, erőforrásokra, monitorozásra, nyomonkövetésre. A kínzásra alkalmazható mm, eszközökről, termékekről együttműködést folytatunk. Partnereinkkel Ungában lesz ennek a, egy fordulója, ami a konfliktusos esványkincseket illeti. Nagyon szívesen kiterjesztjük mm, az elvárásokat más országokra is de nem lenne kapacitásunk ezt ellenőrizni a kereskedelmi megállapodások esetében. Japánnal párhuzamosan folyik ennek az egyeztetése is. A nehéz téma az a befektetési bíróság kérdése, erről most folyik a tárgyalás, bízunk benne, hogy sikerrel fog járni. Csiku úr, igen, tisztában vagyunk vele, hogy már is annak az acélnak egy jó része, ami az USA-ba irányult volna, már is az EU-ba érkezett, vagy más országokban próbálják eladni. Tehát van probléma, az acél és alumínium szektor képviselőjével többször találkoztam, és fogok is, és ők is arról számoltak be, hogy ezt tapasztalják. Elkezdtük a tárgyalásokat, és lehet, hogy a védintézkedéseket mindenképpen meg kell majd hozni, attól függetlenül, hogy a listáról lekerülünk-e, vagy nem. Tehát megpróbáltunk utána nézni ennek több termék ügyében. Proust úr, teljesen igaza van önnek, már a megállapodások megtárgyalása is komoly feladat, de az önök támogatásával, segítségével nagyobb vállalást kell tennünk a meglévő megállapodások kikényszerítése érdekében. Nem elég meghozni a megállapodásokat, különösen a kis és közepes vállalatok nem tudják, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket az eszközöket. A tagállamokkal fórumokat, websájtokat próbálunk létrehozni, hogy a lehetőségekről tájékoztassunk, és a, mm, az alkalmazást, a végrehajtást próbáljuk javítani. Egy hónappal ezelőtt egy dokumentumot adtunk közéről, és folytatjuk ezt a munkát a VTO-ban, a brit barátaink vonatkozásában nagyon sok a munka, a mm, Trade főigazgatóságú munkatársai éjjel-nappal dolgoznak, nagyon nagy a szakértelmük, de hát persze lenne még hely másoknak is, akik segíteni tudnak ebben, hogyha a parlament tud például segíteni, azt szívesen fogadjuk. Uh, on your side, uh, regarding the resources of DG Trade. Köszönöm szépen mindig többet szeretnénk, de köszönjük ezt a sok-sok választ. Tudjuk, hogy nem egyszerű a helyzet. Köszönjük az áttekintést, és hogy válaszolt a kérdésekre. Kapcsolatban maradunk, és a legjobbakat kívánjuk az USA-val folytatott tárgyalásokhoz. So, if anybody like to leave the room, I... Ha bárki is szeretné elhagyni a termet, bár nem találtam okát, hagyj kérjem, hogy csendben hagyják el a termet. A 20-as napi rendi pontunkkal folytatjuk a nyomonkövetés végző csoportok tevékenységeivel. Ez a csoport az USA-val kapcsolatban március 6-án már megtárgyalta az acélla kapcsolatos kérdéseket. Tulajdonképpen a legfrissebb trendekről beszámolót hallottunk. Március 7-én Japánról hallgattuk meg a beszámolót, és át is adom azt az illetékesnek. Igen, valóban az utolsó monitorozó csoport ban új kinevezés történt. Leginkább az ütemezésről volt szó, e kapcsán, és ezzel kapcsolatban hagyd mondjam el, hogy e, ahogyan hallottuk is, a bizottság a javaslatot, az idevágó javaslatot áprilisban kívánja elfogadni, 17-én egészen pontosan. A tanács a megállapodást még a nyár előtt e, aláírja várhatóan, és akkor meg lesznek a körülmények ahhoz, hogy elinduljanak a tárgyalások. Tulajdonképpen megfelelő nyilvános és politikai vitát kell folytatni erről. Monitoring csoport össze fog ülni májusban és júniusban az érintett felekkel, a megállapodást illetően az Intában júniusban lesz majd erről szó, és lesz egy nyilvános meghallgatás is a témában, a koordinátorok erről már döntést hoztak, és ez júliusban várható. ajánlás tervezetet kívánok benyújtani, és egy ezzel egybevágó állásfoglalási tervezetet nagy valószínűséggel még júliusban sor kerül erre, és így az intán belül a vitát Ani, a nyári szünetet követően napirendbe tudjuk tűzni, meg lesznek utána ugye majd a vélemények, a, az illetékes szakbizottságoktól benyújtásra kerülnek a módosítók, és akkor ezekkel meg lesz majd a formát fog ölteni a végső mm, megállapodás. Japánba el fogunk látogatni egyébként szeptemberben. Az Intán belül októberben lesz szavazás, vagy legkésőbb november elején, és akkor a plenárisan a végső szavazás decemberben várjuk. Ez a terv. Nagyszerű, mondja az elnök. Sok szerencsét kívánok a munkához, és hát bízom benne, és próbáljuk is meg, hogy ezt tényleg mélytető alá hozzuk az idén Ukrajnával kapcsolatban, a végrehajtás, az EFT végrehajtásával kapcsolatosan, és az NFA-val kapcsolatosan is tárgyaltunk. Bizonyára emlékeznek, hogy a pénzügyi támogatás harmadik lábát már nem utalták ki az országnak, mert nem teljesítette a feltételeket. Az MFA Ukrajnára vissza fogunk térni hamarosan. Indonézia, David Martin, március 21. Igen, tegnap, ez nagyon friss hír egyébként, volt egy kis tájékoztató, előzetes tájékoztató az illetékes biztostól, februárban Indonéziában 19-e és 22-e között volt egy tárgyalási forduló, jó volt a tárgyalási atmoszféra, megvan a, az akarat, ugyan, hogy legyen együttműködés, de elég lassan haladunk előre, a vámogat illetően nem igazán jutunk dőlőre, de jövő hónapban azért remélhető ez meg lesz az áruk vonatkozásában, aztán pedig a szolgáltatásokra vonatkozóan SPS, nyersanyagok, energia ügyben zajlanak a megbeszélések. Új koncepciót nem kíván elfogadni Indonézia belföldön kell először a kormányzati szinten megállapodniuk annak érdekében, hogy itt egyáltalán előre jussunk. A kereskedelem és fenntartató fejlődést illetően is azt kell mondanom, hogy ez egy elég bonyolult dosszié, mert egyrészt úgy tűnik, hogy nyitottak, hogy a követeléseinket elfogadják, a foglalkoztatási és környezetvédelmi sztenderdeket illetően szankció alapú megközelítésre is hajlandóak, de van egy nagy de, mert csak akkor, hogyha a gazdasági eredmények is megmutatkoznak, akkor hajlandóak erre, is, hát azért ugye itt még ezt várniunk, várnunk kell. A piacra jutást illetően pedig még nincsen megállapodás. Pálmaolaj, erről ugye sok minden elhangzott már ma, nem akarom ezt megismételni, de erre a témára vonatkozóan fent kell tartani a tárgyalásokat Indonéziával. Kicsit meglepő, de a bizottság arról számolt be, hogy az indonézak részéről nem feltétlenül teszik, tűzik napi rendre a számunkra fontos kérdéseket. Bász Eichhout, Eichhout, a raportőr, egyfajta átdolgozást javasolt, és el is magyarázta a parlamentnek az álláspontját ezzel kapcsolatban, illetve az egész tartalmat, illetően nagyon gyümölcsöző megbeszéléseink voltak, és a triológuson belül hát rögzül, hogy merre megyünk előre. Elég lassan haladnak sajnos a tárgyalások összességében. Köszönöm. Március 21-én volt egy Intel Monitoring csoport ülés Oroszország vonatkozásában, de azt hiszem, hogy itt nincsenek nagyon intenzív kereskedelmi eh, kereskedelmi kapcsolatok érthető okoknál fogva, amiről be tudnánk számolni. 21-es pont a közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozása, és meg is adom Prosztúrnak a szót, hogy ezt felvezesse, parancsoljon. Bien, merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt elkezdjük ezt a jelentést, ön tudja azt, hogy eh, szeretem volna egy munkaanyagot eh, kialakítani. A screeningnek ez a típusú módszere úgy gondolom nagyon bonyolult, egy olyan anyagról van szó, amely viszonylag komplex, és itt különböző témákat átölelően tárgyaltam ezt a kérdést. Az egyik jelentést többök munkáját köszönöm, akik a saját hozzájárulásokat megfogalmazták, illetve megpróbálom a véleményüket is figyelembe venni. Ami a jelentés tervezetet illeti, 73 módosítót nyújtottam be, jó magam is. A fi, az európai szűrés ezen típusú rendszerben az információ csere alapvető. Itt nagyon, három nagyon fontos dolog van. Az első az adatok gyűjtése, az elemzés, végül pedig az információ megosztása módosítóimban az összes javaslat megpróbálja ezt favorizálni, anélkül, hogy bizonyos dolgokat megkedőjezzem, amelyek fontosak. Fontos, hogy Európa nyitott maradjon a beruházások felé, és a különböző technikai jellegű meghallgatásokon hallhattuk. Kilenc tagország mutatta be tapasztalatait, mi szerint a screening módszerét, amint egy tagország bevezette, ennek nem volt a beruházások szintjére nézve feltétlenül hatása. Fontos, hogy Európa nyitott maradjon a beruházásokra, mi ezeket nem ellenezzük, viszont ellenezzük a külföldi tőkeberuházásokat, olyan beruházásokat, amelyek nem felelnek meg a gazdasági logikának, erre nem reagálnak, hanem inkább politikai logika mellé, mellé, mentén haladnak. Ebben a jelentésben nincsen semmiféle protekcionizmus. A protekcionizmus ehm, vélemény szerint azt jelenti, ha valaki rossz szokok alapján védi meg magán. Itt a közbiztonságról, annak megvédéséről van szó, szóval a tagországok hozzák a véső döntést saját területükön a beruházásokról. Ez azt jelenti, hogy egyetlen pillanatban sem kérdőjelezem meg a szubszidiaritás elvét. A tagország az egyetlen entitás marad, amely a végső döntést, meg, döntést meghozhassa. Senkit nem kényszerítünk arra, hogy létrehozzon egy filtrás rendszert, megpróbál megoldásokat találni annak érdekében, hogy ami a begyűjtést illeti, ennek minőségét, legyen homogenitás az információ minőségét illetően, viszont nem szeretnénk kényszeríteni a tagországokat arra, hogy ezt bevezessék. Az Európai Unióban 13 tagország rendelkezik ezzel rendelkezésre, de senkit nem kényszerítünk arra, hogy ezt a mechanizmust bevezesse. Megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a bizottsággal és a tanácssal, illetve nem szeretnénk újból létrehozni a dolgokat. Pragmatikus megközelítésre van szükségünk hatékonyra és világosra. Éppen ezért gyorsan bemutatnám azokat a pontokat, amelyeket a javaslatot tükrözik legjobban. A nyolcas cikk felhívja a figyelmet a klasszikus beruházásokra. Ezek eh, nem az Európai Unió programjait érintik, itt van a séma, tehát itt eh, egy olyan állapotban járunk, amikor egy tagország, amely a mechanizmusra rendelkezik, ezt bejelenti a tagországok és a bizottság felé. A tagországoknak 25 napjuk van a véleményünk kialakítására, a bizottságnak 25 napja plusz 10 napja van arra, hogy olyan esetben, hogyha egy adott tagország véleményt fogalmazott meg, és én ezt a 15 napot csökkentettem, azért, hogy hatékonyabbak legyünk. Mindjárt tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági világban a válaszadási sebesség nagyon fontos, a séma alapján látjuk azt, hogy ez a folyam, ennek a folyamatnak az az előny, hogy egyrészt egyszerű, másrészt pedig világos. On peut passer donc euh, sur le schéma page 4. A Paskap séma alapján ide egy újdonságot fűztem bele, azok a tagországok, amelyek nem rendelkeznek ezzel a mechanizmussal, nem feltétlenül kompetensek, hiszen képzelhető az, hogy a screening nem fedi le az összes ágazatot, hogyha a filterezési mechanizmus nem kompatibilis a külföldi beruházással, a tagországok önkéntes alapon kérhetik a bizottságot, vagy egy másik tagországot arra, hogy véleményt készítsenek. Ez segítheti a tagországot abban, hogy ha információkat szeretne, akkor ezt megkapja, de nem változtat semmit az eredeti folyamaton. Ami a határidőket illeti, a helyzet változatlan, ugyanolyan, mint az előző sémában. A 9-es cikre térünk át. Ez olyan folyamatokat érint, amikor az Európai Unió programjai érintettek. Olyan-olyan okok miatt, mint más folyamatokban a tagországok véleményt foglalkoztatnak, hogy hiszen hozzájárulnak az európai programok finanszírozásához. De én egy más dolgot javasoltam, meg pedig azt, hogy az Európai Parlament közvetlenül kérhesse a bizottságot arra, hogy véleményt készítsen és majd a jelentésben látni fogják azt, hogy itt eh, az Európai Parlament jobban kapcsolódik bele a folyamat összes lépcsőjébe. A hetes oldalon tartunk azok a tagországok, amelyek nem rendelkeznek ezzel a mechanizmussal, vagy nem kompetensek, kérhetnek eh, véleményt, a tagországok ezt kialakíthatják, ez nagyon fontos. Tehát mindenkinek lehetősége van arra véleményt eh, nyilvánítson. És ennek a <clears throat> javaslatban különböző kivételek szerepelnek, és a séma egyre bonyolultabbá válik. Azt gondolom, hogy a vállalkozások számára ezt leírtam a bevezetőmben, tehát fontos, hogy legyen egy olyan mechanizmusuk, amelyel Ne hozzunk eh, létre sóhivatalt, és ezt láttuk más eh, bizottsági jelentésekben is. Eh, van évek után egy áttekintés, utána létrehozunk úgymond egy sóhivatalt ezzel, amely túl használhatatlan, mit várunk a polgároktól, De ezt még kevésbé tudjuk, mint az, hogy mit várjunk a vállalkozásoktól. Ami a legfontosabb a módosító kapcsán, az az, párhuzamosan mellett, amire a bizottság javaslatot tesz, én egy harmadik felállást fogalmaztam meg. Tehát két szenárió létezik a véleményekkel kapcsolatban. Itt látják a harmadik javaslatomon, hogyha a bizottság és a tagországok úgy érzik, hogy a beruházás a bizottság, az Európai Unió érdekei jelen van, illetve a közrendes biztonságra nézve veszélyforrás, úgy a beruházás kapcsán nagyon fontos megoldást találni, többi tagországgal alternatív tagországgal a beruházás kapcsán. Ez mit is jelent? Ez azt jelenti, ez nagyon ritkán előforduló szenárió, de lehetővé teszi azt, hogy itt egy űrt betöltsünk olyan esetben, amikor tényleg számos tagország számára egy adott beruházás nem megfelelő, a közrendjükre vagy biztonságra nézve, Parlamenti képviselőként gyakran találjuk magunkat olyan helyzetben, amikor passzív helyzetben vagyunk, konstatáljuk a helyzetet, de nem tudunk semmit sem tenni. Hát ez egy ilyen felállás. Ez a javaslat nem kérdőjelezi meg a szubszidiaritás elvét, hiszen mindig a tagország az, ahol a beruházásos sor került, aki dönt, együttműködésben azt jelenti, hogy párbeszédben önök emlékeznek a bevezetőmre, a dialógus párbeszéd, a párbeszéd köve ennek a folyamatnak. A tagország dönt arról, hogy hogyan tudja a tagországokat és a bizottságokat megerősíteni. Lehet ez kiegészítő intézkedés, ha nincsen akkor lehet egy utánkövetés a beruházásnak, vagy pedig egy intézkedés. Adok egy, egy példát. Képzeljünk el egy külföldi beruházást egy olyan országban, ahol nincsen um, ilyen mechanizmus, egy másik tagország véleményt kérdés, és hogyha az adott tagország elvégzi a beruházást, akkor a fake newsról hozhat egy törvényt, vagy törvénymódosítást egy éves próbaidő után. Senkit ne kényszerítsünk semmire, hanem számos részlevőnek biztosítsuk a lehetőséget, hogy párbeszédet folytasson és közös megoldást találjon. Például koordinációs csoportnál itt rendeletbe a vállalkozásokon kívül a szakszervezeteket is más rendeteket is bevontam, akiket a szak, tagországi szakértők is képviselhetnek, ami pedig a többi javaslatot illeti. Azt gondolom, hogy a beruházások témája bonyolult, és tudni kell azt, hogy gyakran fekete-fehér a helyzet. Tehát van egy általános edény, úgymond ez a közrend, közbiztonság és a biztonság. Szóval van egy szürke zóna, amely um, lehetővé teszi országok számára az, hogy alátámasztják egy adott beruházás következményeit. Stratégiai jellegű ágazatokban ez nem jelenti azt, hogy ebben az ágazatban az adott beruházás feltétlenül veszélyezteti a közbiztonságot, de itt egy információról van szó, szóval ugyan ez vonatkozik azokra az elemekre, amelyeket hozzáfűztem, mint eh, döntés segítő eszközre. Ruházás meg a stratégiai jellegű projekt is lehet, illetve hiányozhat a, a kölcsönösség el, erről beszéltünk a bizottsággal, néha hiányzik a nyitottság, a kölcsönösség. Hát ezek nem diszkrimináló jellegű kritériumok, viszont egy párbeszéd eh, keretében, vagy tagországok közötti információ csere keretében ezt figyelembe lehet venni, és nagyon fontos, hogy ezt ezen a szinten tegyük meg. Tehát, hogy jól értsük. A bizottság számára itt plusz elemek eh, bevételéről van szó, és nem kritériumokról, amelyekkel meg akarja tiltani az adott beruházást. és a WTO szabályozása alapján jogi problémák merülhetnek fel, hogyha nem így tennénk. De azt gondolom, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy jobb elképzelést alakítsunk ki az általános góvás kontextus a beruházás kapcsán, és fontos, hogy a tagországok úgy hozhassanak döntést, hogy ismerik az összes részletét a beruházásnak annak érdekében, hogy itt a megkerülést ki lehessen küszöbölni. A hatékonyság az a célunk. Nagyon fontos a mechanizmus célját összpontosítani. Ez az információgyűjtés szintjén nagyon fontos. Látjuk azt, hogy a beruházóknál ez nem az utolsó beruházó. És gyakran itt még további igazságok húzódnak meg. Nagyon fontos az átláthatóság, a biztonság, éppen ezért az információ cserére különös hangsúlyt kell fektetni. Ami a stratégia jellegű ágazatokat illeti, az összes ágazat ebbe potenciális módon bevonható, amennyiben kockázat merül fel közbiztonság és biztonsági szempontról. Az amerikaiak a közbiztonság jegyében bármit megtehetnek, úgymond, de nagyon fontos azokat a területeket felsorolni, amelyek a közbiztonsági kérdésekben felléphetnek, az euronautikát, a nagy adatokat, a mezőgazdasági területeket, a médiát, az elektromos elemeket, és fel lehet használni. Az éves jelentésekkel zárom, hogy bemutassam azt, hogy az egyszerűség a hatékonyságnak lehet a záloga. A bizottság éves jelentéseket kap, amelyeket a rendelet előír, de jó lenne, hogyha a bizottság egy nyilvános mérleget is készíthetne az információk alapján. Végül pedig összegezni a javaslataimat, és az egyetlen cél ahogy ezt a másik Proust híres író mondta, meg kell keresni az elvesztegetett időt. És kedves kollégák, önök tudják azt, hogy a legerőtesebb gazdaság nem rendelkezik ilyen mechanizmusra. Nagyon fontos, hogy a kontinens eh, nyitott maradjon a beruházásokra. Tudom, hogy lesz közös munkánk, és a terminológiát, és közösen dolgozzunk ki a bizottság, a tanács és a parlament. Fontos, hogy találjunk egy olyan megoldást, ami kiegyensúlyozott, pragmatikus és vetetlenül hatékony. Biztos vagyok abban, hogy sűrű lesz a napi rendünk, hiszen választások is lesznek, ha 2018 végéig megoldást akarunk, akkor sok munkánk lesz. Fontos mindenkit leültetni az asztalhoz, ezzel a céllal, ami, és még egyszer mondom ezt, nem a külföldi beruházásokat ellenzi. Nagyon fontos, hogy ez egy pragmatikus, hatékony eszköz maradjon, és biztos vagyok abban, hogy közös megoldást fogunk tudni találni ami a tagországok igényeire, illetve a vállalkozások szükségleteire is reagál. Hiszen a screening mögött teljes láncok vannak fenyegetve, és ezzel a munkahelyeket is veszélyeztetjük, és fontos, hogy a munkahelyek a legfőbb prioritásunk maradjon. Köszönöm a figyelmet, és állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen, Prust úr. 15 percünk van, vannak az árnyék jelentéstevők, a bizottság, és jelentéstevőnek le kell zárni a vitát. Mindenki más percben kap szót. Imma. Sí, primero felicitar al ponente porque verdaderamente... Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Ő kitűnő munkát végzett, kitűnő mutatta ezt be. Kérem, hogy küldje el nekünk ezt az előadást. Két kérdésem van, ezeket fontosnak tartom. Egyrészt nagyon fontos megtalálni a végső beruházót, ezt hogyan lehet elérni, másrészt pedig lehetőség van-e arra, hogy hatást gyaraljunk nem adekvát szabályozásra, vannak-e itt lehetőségeink, Ön nagyon jól elmagyarázta azt, hogy mi áll a rendelet mögött. Én magam is kiállok emellett. Azt gondolom, hogy a bizottsági javaslathoz képest még egy lépéssel tovább mehetünk, de azt gondolom, hogy bizonyos tagországoknál valószínűleg ellenállásba fogunk ütközni. Ez az ellenállás már érzékelhető, és valószínűleg a hatástanulmány pozitív volna. Még hosszú út van az eredményekig, mindjárt befejezem. A beruházós megállapodásokkal, harmadik országokkal ezt a témát tényleges kötelezettséghez köthetjük el. Köszönöm szépen, én is köszönöm a jelentéstevő munkáját, köszönöm, amit bemutatott, és hálásak lennénk, ha megkaphatnánk az ön előadását. Ez nagyon tájékoztató jellegű volt, rövid leszek, ami a beruházási ellenőrzéseket illet, ezek különböző formáját, ez az egyes tagországok egyéni helyzetétől is függ, ez világos, vannak, akik nem tesznek semmit, vannak, akik nagyon restriktívek, ez történelmi tapasztalatok alapján is így van, ön biztosította azt, hogy a szubszidáltás elve maradjon meg. Minden tagország maga tudja a legjobban azt, hogy számára mi a jó. És mi is azt mondanánk, hogy készüljön egy hatástanulmány. A beruházások, külföldi beruházások mindig előnyösek, hogyha bizonyos standardoknak megfelelnek, hiszen így a nemzetközi munkamegosztást is ösztönözzük, illetve ezek a beruházások a WTO kereteihez is igazodniuk kell, nem lehetnek úgymond furcsa jellegű beruházások. És természetesen a döntést a tagországok hozzák. Szerintem ők tudják legjobban azt, hogy népgazdaság, mi történik országaikban, mit tartanak jónak. Um, beruházás és politikai szintre történő helyezését el kell kerülni, ennek veszély mindig is felmerül, Szerintem nemzetközi munkamegosztásról van szó, és az Európai Uniónak ez jelentős érdeke kell, hogy legyen. Van még egy további kérdésem, az a kölcsönösségre vonatkozik, ismerünk bizonyos országokat, amelyek bizonyos dolgokat szemérmetlenül kihasználnak. Megkérdezhetnénk azt, hogy miért nem teszitek ti magatok azt, amit tőlünk kívántok. Még szeretném kérdezni, hogy az arányosság, illetve köcsössége elve alapján nem tudnánk az dolgokat jobban előtérbe helyezni. A VTO-n mely paragrafusa határozza meg a kölcsönség elvét? Itt a <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak ezt a jelentést tervezetet. Öt rövid dologra szeretnék rá mutatni. Az Európai Uniónak nyitva kell állnia a jövőben is a külföldi befektetések előtt. A az Európai Unió növekedésének és foglalkoztatásának a beáramló tőke az egyik motorja. Második dolog, nagyon elővigyázatosan kell meghatározni ezt a szabályozást, és megfelelően figyelembe kell venni a jogalapot ugye közbiztonság és közrendi alapon kell, hogy működjön, és nem szabad, hogy kihasználják arra, hogy kölcsönösség vagy gazdasági érdekek mentén bezáruljon a piacunk. A harmadik dolog, nem szabad, hogy a tagállamok adminisztrációjára további terhet hárítson, Viszont mások döntéshozatalába való beavatkozást sem eredményezhet. Ugye az egyes tagállamok egyedi helyzete alapján kell, hogy a tagállamok mérlegelési jogkörrel rendelkezzenek. Nem hiszem, hogy a bizottság többlet jogköröket kellene, hogy kapjon az eredeti kezdeményezéshez képest végül pedig én nagyon üdvözlöm, hogyha a tagállamok között az információcsere és a koordináció megkezdődik, és a koordinációs csoport létrejön. Úgy gondolom, hogy ebben az irányban kell haladnunk. Koordinációra szükség van, ugyanakkor a tagállamok kell, hogy a döntéseket meghozhassák. Az utolsó dolog a szektorok felsorolására nem tudom, hogy szükség van-e, és nem biztos, hogy jól tüntette fel őket, de én egy dolgot megemlítenék, a médiaágazatot. Azt láthattuk a közelmúltban, hogy a társadalom és a demokratikus folyamatok számára nagyon fontosak. Tiziana Begin, köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, kiváló munkát végzett a nemzetközi közvetlen befektetések átvilágítása mindenképpen szükséges, hogy ne fordulhasson elő, hogy nagyon nagy hatalom összpontosul kül külföldi befektetők kezében. Nagyon örülök neki, hogy az egészségügy, illetve a vízszolgáltatás is ide tartozna az előadó szerint a védelem és ilyen terület. Európai szinten lenne érdemes átvilágítást végezni illetve minden tagállamnak be kellene vezetni az átvilágítás rendszerét. Egyetértek, hogy a külső befektetések értékelésénél a kölcsönösség szempontja is felvetődik. A ellenőrizni kell, hogy valóban külföldi vállalkozás akar-e befektetni, vagy pedig politikai befolyásolási kísérlet történik egy kormány részéről a társadalommal, a civilekkel is egyeztetni kell. Együtt kívánunk működni, és módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm. Buchner úr, tessék. Hát nem vagyok jó magam shadow a témában, de egy illetékes szakbizottság véleményét felelek. Ami számunkra fontos, abból sok minden elhangzott már. Egy dolgot viszont szeretnék hozzáfűzni, amit szeretnénk beleszuszakolni ebbe a dokumentumba, ez pedig a kulcsfontosságú technológiák és az emberi jogokkal kapcsolatos kérdés. Előbbit illetően szeretnék eh, emlékeztetni egy kínai cég esetére, ahol egy Augsburgi céget vásárolt fel ez a kínai cég, amely egyébként ebben a technológiában világszínvonalú, és ebből azt történik, ez, eh, hogy az Augsburgi cégnek a az ismereteit tulajdonképpen átviszi Kínába, valamilyen módon nyilván tovább folytathatja a munkáját, de importálnunk kell gyakorlatilag a kínai cég által megtervelt javakat Európába, és ezt el kellene kerülni a jövőben. Hát az információ cserét, bármilyen módon is öltsön az formát, az, javítsuk az európai tagállamok között, hiszen erre szükség van. Számos olyan vállalkozás dolgozik Európában, amelyet csak részben birtokol az anyacég, ahol külföldi beruházások lehetőségek, lehetségesek, és ezért olyan információs kiszivárokat is elkerülhet Európából, amit nem szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak egy rövid észrevételem lenne ez egy nagyon kényes és összetett kérdés, nagyon elővigyázatosan kell eljárnunk. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az ismertetőjéért, még értékelnünk, elemeznünk kell. Nem tudom, hogy a módosítók benyújtásának határideje reális-e, mert elég nagy munka áll előttünk. Csak kérdezném hogy miért ennyire szoros a határidő egy ilyen nagyon komoly témában, ahol módosítókat kell benyújtanunk. Bizottság maximum 5 perc, de maximum, abszolút maximum 5 perc. Köszönöm, elnök úr. Nagyobb lelkű velem, mint gondoltam. Megpróbálok jó gyorsan beszélni. Először is köszönet az előadónak, nagyon mélyreható, kimerítő munkát végzett, és erről számolt be a bizottságnak, és igen, professzionálisan állt hozzá a kérdéshez. Nem újdonság, hogy a bizottság számára prioritás ez a kérdés a parlament és a tanács fontos, hogy meg tudjanak állapodni még a ciklus vége előtt. Ugyanakkor nagyon nehéz feladat áll előttünk. Bízom benne, hogy pragmatikus és gyors munkát tudunk végezni. A tanácsban még eléggé eltér a tagállamok véleménye, ezen még dolgozni kell. A tanácsban és a parlamentben is fontos, hogy ne veszítsék szem elől a végső célt. Fel kell szerelkeznünk az olyan eszközökkel, amelyek lehetővé teszik majd, hogy megcsináljuk azt, amire még nem vagyunk képesek, tranzakciókat azonosítsuk, és különösen az olyan befektetési szándékokat, amelyek a közbiztonságot, közrendet veszélyeztetik Európában. Európai szinten kell együttműködni, mert csak így fogjuk tudni megvédeni nem csak a tagállamok, hanem az egész unió biztonságát elismerem. Ez egy teljesen újszerű szakpolitikai megközelítés az EU-ban, és egy nagyon gyorsan változó környezetben zajlik ez a munka. Nagyon komoly előrelépés lesz, hogyha megvalósul a tagállamoknak nem csak az információ csere, hanem az együttműködés iránt is el kell kötelezni magukat. A gyorsan változó környezetben folyamatosan aktuális ismeretekkel kell rendelkeznünk, meglévő átvilágítási rendszerek aktualizálása is szükséges lehet, és arra is gondolni kell, hogy nemzetközi együttműködés lehet szükséges, ugyanúgy, ahogy most felismertük, hogy a tagállamok között együttműködésre van szükség, tisztában kell vele lennünk, hogy a világ többi országával is szükséges az együttműködés. Európának ebben részt kell vennie, és ehhez szükség van erre a rendeletre. A képviselők nagyon sok mindent felvetettek, nem fogom ezt megismételni, de két nagyon alapvető, de fontos elvet szeretnék hangsúlyozni, ezek mentén kell, hogy a javaslatról elvégezzük a munkát. Először is gondoskodni kell róla, hogy ez az átvilágítási rendszer ne alakuljon közvet, vagy hogy közvetetten protekcionista eszközé tisztában kell lenni vele, hogy milyen fontos a gazdaságunk, munkahelyeink, az innováció számára a külföldi befektetés, az átvilágítási mechanizmusok így működnek a tagállamokban is, illetve más országokban közrend és közbiztonság alapján, nem kölcsönösség alapján működnek ezek tagállamok eh, kell, hogy maradjon az utolsó szó minden esetben. Ne feledkezzünk meg erről. Akkor itt be is fejezem. Köszönöm szépen az előadónak a kiváló munkáját, és az öt percet is köszönöm, amit nagy lelkően kaptam. Tökéletes, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartotta az időkeretet. Az előadó hoz érkezett egy kérés, vagy kérdés, hogy miért kell ennyire gyorsan benyújtani a módosítókat. Április negyedikére lehetne csúsztatni a határidőt, de akkor nem tudjuk garantálni, hogy minden nyelvre lefordítják a módosítókat. A fő vitanyelvekre lefordítják a módosítókat, és május 17-én lesz a szavazás, én ezt javaslom, mi az ön véleménye? Igen, köszönöm elnök úr, igen. Mm, szerintem nincsen akadálya, hogy kitoljuk a határidőt. Mert egyszerűen csak egy sor munkaszüneti nap jön majd, és hogyha a szavazás időpontjához ragaszkodunk, akkor meg kell néznünk, hogy hogyan lehet megfelelni ennek a kívánságnak, hogy tényleg ebben a bonyolult témában több idő álljon rendelkezésre a módosító kidolgozására, az ünnepek figyelembevételével adhatunk egy kicsit több időt, és még így is tudunk szavazni májusban. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, mert már egy kisé elkezdtük az együttműködést eh, erről a javaslatról. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állnak, szívesen folytatnak párbeszédet a megoldás érdekében a bizottság részéről ugye meg kell hallgatni a kollégákat, volt itt szó kölcsönösségről, meg mindenféléről. A kölcsönösség, mint ö, diszkriminációs kritérium nem szerepelhet. Hogyha Olaszország a szakmai meghallgatást ö, tartok, kiderül, hogy ők beletették a saját átvilágítási rendszerükbe a kölcsönösséget, aztán rájöttek, hogy ez nem stimmel így. Még egyszer mondom, hogy a párbeszéd és az információcsere alapján működik eh, ez a rendszer. A bizottság eh, ugyanakkor rámutathat, hogyha párbeszédben nincs kölcsönösség eh, valahol tehát ezt is figyelembe lehet venni, de ezt nem írhatjuk bele a szabályozásba, semmiképpen nem tűnhet kritériumnak, ez nem lenne összeegyeztethető a szabályokkal. Spanyol kollégának mondom, a hatástanulmány... Ja, most ne válaszoljak, majd később válaszolok, rendben, akkor majd négy szem közt. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan hozzászóltak, és akkor folytatjuk együtt a munkát a módosítókról. Köszönöm szépen, Proust úr, módosítók benyújtásának határide, április 4-e, 6 óra. A következő ülésen 23-án, 24-én beszéljük meg a módosítókat, és május 17-én szavazunk 22-es pont nincs egyéb ügy, a következő ülést pedig április 23-án és 24-én tartjuk. Nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!